Good afternoon, everybody. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim. Kérem a kollégákat, hogy foglaljanak helyet. Meg szeretném kérdezni, hogy mindenki egyetérte a rendel, el tudja fogadni, azt nem látok jelentkezést, úgyhogy akkor ezt elfogadottnak tekintem. Kettes pont, el kellene fogadnunk az április 14-i, június 1 2 és június 28-ai ülésénk jegyzőkönyveit. Ha nincs gondja senkinek ezekkel, akkor ezeket is elfogadatnak tekintem. Elnök közleményei következnek. Nincsenek közleményeim. Örömmel jelenthetem be. Úgyhogy elkezdhetjük a négyes első érdemi napirendi pontunkkal a munkát, a 2011-es ülésnaptár tervezetének elfogadását. Ezt valószínűleg megkapták már a kollégák, benne van a dossziéban. A koordinátorok szeptember 6-án ezt jóvá hagyták. Ha van valakinek megjegyzése, gondja ezzel, akkor még a mai ülés vége előtt jelezze ezt a titkárságnak, mert az ülés végeztével ezt akkor egyébként automatikusan elfogadottnak fogjuk tekinteni. Ötös napi rendi pont, nagy örömmel és tisztelettel köszöntöm ismét körünkben Jean-Claude Trichy urat, az Európai Központi Bank elnökét. Utolsó találkozásunk június 21-én volt, és akkor megegyeztünk, hogy lesz még további két találkozásunk is, a következő november 30-án még idén. Trisé úr mintegy 15 perces előadást fog tartani nekünk, és tájékoztat minket a gazdasági és pénzügyi válsággal kapcsolatos fejleményekről, az exit stratégiákról, és utána vitát fogunk folytatni ugyanebben a témában vele. A gazdasági kormányzás, a pénzügyi szektor szabályozása témában. Másfél percet kap majd mindenki kérdésfeltételre, és Három és fél percet kap. Minutes, you should really only put one question. A válaszadó nem tisztességes ügy egy kérdés ürügyén többet is fölteni, tehát kizárólag és szigorúan egy kérdést fogunk befogadni mindenkitől másfél percben. Át is adom Trisé úrnak a szót. Thank you, thank you very much indeed. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselők olyan időszakban ö, tartjuk ezeket a rendszeres eszmecseréinket, amikor a gazdasági kormányzás és a pénzügyi szabályozás kérdései egyre gyakrabban felvetődnek. Gratulálok a parlamentnek és különösen az önök bizottságának, hogy elfogadták az EU pénzügyi felügyeletéről szóló csomagot. Azt figyelve, hogy a parlament hogy működött ezeken a, ezeken a témákon, hogy dolgozott, úgy tűnik, hogy óriási ugrás történt most a Lisszaboni szerződés óta, és annak köszönhetően előre. A parlament nagyon fontos szerepet játszott az európai perspektíva kialakításában, új reformok felvázolásában. Európai intézményként a központi bank nagyra értékeli az önök erőfeszítését és támogatását. Az örök bizottságának asztalára kerül hamarosan egy másik jogalkotási csomag, a gazdasági kormányzás reformjáról szóló, és tudom, hogy a parlament akarja és képes is lesz arra, különösen az Ekon bizottsággal, hogy egy európai megoldást találjon ebben a témában. Szükség van először is egy jó együttműködésre és egy jól működő közös belső piacra, és egy teljes körű monetáris kohéziója, kohézióra, amely az európai integráció alapja. Ahogy szokásom, ma is a központi bank tanácsának jelentésével fogom kezdeni beszámolómat a jelenlegi gazdasági helyzetről. Ezután pedig két témára fogok koncentrálni szövegemben, a gazdaságpolitikai keretekre, amelyek a valuta unió kereteit adják, és az európai és nemzetközi pénzügyi piac szabályozás jövőjére. Először engedjék meg, hogy a gazdasági és pénzügyi trendekről beszéljek. Az, a júniusi meghallgatás óta új adatok révén most már pontosabban tudjuk, hogy mi is történik. A gazdaság fellendült 1%-kal az előző negyed évhez képest, a második negyed évben, és ez évesre kivetítve 4%-os növekedésnek felel meg. Azt reméljük, hogy lassan ugyan, de helyreáll a gazdaság, és pozitív lendületet vesz, ugyanakkor a hosszú távú kilátások továbbra is bizonytalanok. Az infláció mértéke 1,6% volt augusztusban az euróövezetben, ez kicsit csökkent a júliusi 1,7-hez képest. Ezt így is vártuk körülbelül. Előbbre tekintve az infláció várhatóan ö, rövid távon növekedni fog, de csak enyhén, hiszen megfelelő politikai intézkedések történnek középtávon annak megfékezésére. Tehát mondom, növekedni fog az infláció, de az inflációs előre várások, előre tekintések kiszámítható trendet mutatnak. Pénzügyi elemzésünk azt mutatja, hogy inflációs nyomás marad továbbra is érvényben a középtávon, mind a pénzpiacokon, mind a hitelpiacokon, és noha a háztartások számára érezhető lesz a növekedés, a korábbi fellendülésekhez hasonlóan itt is lesznek visszaesések, különösen a cégek számára. Ami a nem standard intézkedéseket illeti, nemrégiben rögzítettük a kamatlábakat az euró térségben 2011. január közepéig, és három további finomhangolási művelet következik majd a következő 6 és 12 hónapos időszakban, annak érdekében, hogy megkönnyítsük az átállást, a visz, a visz, és visszatérjünk a normális szabályozási mechanizmushoz. A securities piacokkal kapcsolatos programunkban az euro bond piacokat igyekszünk újra szabályozni. Ahogy elmagyaráztam már a parlamentnek, ennek az intézkedésnek az az értelme, hogy a monetáris politika jobban átmenjen a gyakorlatba. Az irányító tanács, a kormányzó tanács mm, a jelenlegi pénzügyi politikát megfelelőnek tartja, az inflációs várakozások megfelelnek, ahogy mondtam már, a a korábbi elképzeléseknek, és ezek a külön intézkedések az euró rendszeren belül hamarosan majd megszűnnek, remélhetőleg a piaci feszültségek csökkenéséhez és az árstabilitáshoz vezetnek majd, amelyek csak átmenetiek voltak. Ami a költségvetéspolitikát illeti, hihető, hiteles, fenntartható pénzügyi politikára van szükség. Minden tagállamot felszólítunk arra, hogy ambíciózus költségvetés konszolidációt hajtson végre. A pozitív költségvetési intézkedések javíthatják a gazdasági növekedést, és ezeket az intézkedéseket erre ki is kell használni, hogy az előrelépést gyorsítsák. Engedje most meg elnök asszony, hogy konkrét témákra térjek rá a gazdasági kormányzás kapcsán. Van hogy elnök úr nemrégiben tájékoztatta önöket a Task Force működéséről, amelyet ugye ő vezet. Több témában előrelépés történt, különösen az úgynevezett European Semester tekintetében. Más témákban, mint a költségvetési felügyelet megerősítése, illetve az új makroökonomiai felügyeleti keretrendszer, azonban még további lépésekre van szükség. A központi bank és az euró ö, térség kormányzatai közös célja az, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy a monetáris unió újra zöggenementesen működjön. Ha az Európai Bizottság benyújtotta jogalkotási javaslatait, a parlament, mint társ jogalkotó, felelősséggel fog rendelkezni a tekintetben, hogy ezt a keretrendszert, a gazdasági kormányzás keretrendszerét megalkotsa. A felügyeleti csomagról történő tárgyalások pedig megmutatták, hogy a parlament nem fog elfogadni olyan kompromisszumokat, amelyek a ö, legkisebb közös többszörös elvén alapulnak. Ezt a nagy ugrást úgy értem, hogy most az EU megerősíti a gazdasági kormányzást, de ehhez valóban szerződéses változásra volt szükség, és lehet, hogy további gyors szerződés változtatásokra is, annak érdekében, hogy az EU másodlagos jogalkotása a jelenlegi szerződés keretein között megteremtse a lehetőséget ennek az előre menekülésnek, előre ugrásnak. Megfelelő reformokra van szükség, különösen az euró kapcsán, és az ebben rejlő lehetőségeket, ami a Lisszaboni szerződésben rejlik, ezt teljesen ki kell használni. A Központi Bank tanácsának tagja Lorenzo Binismagi nemrégiben bemutatta önöknek a gazdasági kormányzásra vonatkozó elképzeléseinket, ideértve számos olyan konkrét kérdést, amely a válságkezeléssel kapcsolatos. Felvázolta önöknek azt is, hogy mi is a gazdasági értelme ezeknek az intézkedéseknek. Hangsúlyozni szeretném, hogy ezek szerintem elengedhetetlen elemei a pénzügyi és makroökonomiai felügyelet reformjának, már pedig ezek a fő céljaink. Az új keretrendszernek új céljai lesznek, konkrét célokat fogunk minden országnak előírni, verseny célokat és adósság célokat, és mivel a deficit, az államháztartás hiány, a pénzügyi instabilitás oka sok helyen, és meggyengíti a közös valutát. Tehát nagyon oda, oda, tehát oda fogunk figyelni, hogy a költségvetések felügyelete preventív módon és korrektív módon is működjön a stabilitás és növekedési paktum jegyében. A relatív versenyképesség elvesztése az Unióban további instabilitás forrás. Új felügyeleti rendszerre van szükség, amely a makroökonomiai egyensúlytalanságokat elemzi, azonnal intézkedéseket hoz ezek kiegyensúlyozására, és konkrét intézkedéseket fogalmaz meg, amelyek ö, kötelező érvényűek, de ezekről még persze tárgyalnunk kell. Ha az egyensúlytalanságokat sikerült azonosítani, akkor hatékony falóapra van szükség, egyes országokba el kell utaznunk, konkrét ajánlatosokkal kell élnünk az egyes országok felé, és az egyes országoknak egymással is nyomást kell gyakorolniuk, hogy a lemaradók lépjenek ugyanis a gyenge láncszem más országokra is hatással lehet. A felügyeleti keretrendszer egy folyamatos kölcsönös ösztönző és szankciórendszerből fog állni, amely gyorsan fog reagálni, ha ö, meggyengülést lát, és komoly ö, szankciókat hoz, hogyha szükséges. Ö, fontos az, hogy egy megfelelő felügyeleti mechanizmus alakuljon ki, amely szankciókból és ösztönzőkből áll, pénzügyi és nem pénzügyi jellegű ösztönzőkből, különösen a monetáris unió tagországai számára. Biztos vagyok benne, hogy a parlament eh, ezt az ambíciózus hozzáállást osztja velünk ezek automatikus intézkedések lesznek, és nem kell, hogy mindig a bizottság javaslataira, ajánlásaira épüljenek. A központi banknak van egy saját szavazási rendszere, amely már most is az ösztönzőket és szankciókat közösen alkalmazza. A döntéseket a jövőben ö, mindig meg fogjuk hozni, ha csak a tanácsban nincs minősített többség ezek ellenében. A bizottság szerep te, pedig meg fog erősödni ebben a folyamatban, nem csak javaslattételi jogkörű lesz. Internalizálni szeretnénk a monetáris unió tagságából eredő szabályokat, azt szeretnénk, hogy minden tagállam sajátjának tekintse ezeket a szabályokat, szigorú pénzügyi kereteket ö, alkosson meg, és valóban függetlenek legyenek a monitoring szervezetek, amelyek a nemzeti szabályokat folyamatosan felügyelik, és megnézik, hogy megfelelnek azok a stabilitás és növekedési paktumban foglaltaknak meg szeretnénk erősíteni a statisztikai rendszert is, és meg szeretnénk erősíteni azt a mandátumot, amely ezeknek a pontosságára vonatkozik, az auditok és a statisztikák pontosságára általában. Ezt tanács nemrégiben meghozta ezt a döntést az Eurostattal szemben. Független felügyeleti és monitoring rendszerre van szükséges, senki nem fogja jövőben megkérdőjelezni. A, a bizottság hamarosan konkrét ajánlásokkal fog élni e tekintetben. Hogy független legyen a pénzügyi monitorozás és értékelési rendszer, a központi bank a bölcsek tanácsát hozza létre EU szinten, amely mindig egy ellenvéleményt, egy második véleményt is meg fog fogalmazni. Most röviden összefoglalnám azokat a pontokat, checklist-szerűen, amelyeket konkrétan intézkedések tekintetében tervezünk. A első kérdés, hogy a felügyeleti rendszer valóban fel fogja tárni majd a jövőben az esetleges jövőbeli válságok gyökereit másodszorban. A makroekonomiai felügyeleti rendszer megfelelően látja majd az egyensúlytalanságokat, a külső eladósodást és a versenyképesség csökkenését. Tehát, sorban, a fiskális és makroekonomiai felügyeleti rendszernek automatikusan kell működnie, és a tagállamokat egymással szemben is, és általában védeniük kell, illetve az egész monetáris uniót négyes pont. Megfelelő függetlenséggel kell rendelkezni a felügyeleti rendszernek, minőségének kell lenni az, az elemzéseknek és statisztikáknak. Végül pedig új elveket kell létrehozni a gazdasági kormányzás kialakítás érdekében, és ezeket át kell tenni a nemzeti keretekbe, gyakorlatba. A következő napok során elemezni fogjuk a Van Rompuy féle munkabizottság munkáját, ajánlásait, és a bizottsággal megnézzük, hogy mik a jövő kihívásai, és reméljük, hogy nem leszünk túl szerények, és ambíciózusunk, lendületünk megmarad. Most pedig rátennék az utolsó témére, témára, a pénzügyi ágazati e, kérdésekre. Itt egyértelműen politikai lendület van arra vonatkozóan, hogy e, egyetemes szinten és Európai Uniós szinten erősítsük a szabályozást és a felügyeletet, és ezt fenn kell tartani, ezt a lendületet, különös tekintettel a végrehajtásra. Ebben az összefüggésben a Bázel 3 egy kulcsfontosságú vívmány, és ez adja a pénzügyi reformnak a magját, megfelelő egyensúly teremtve az általános erősítési célkitűzés, a pénzügyi ágazat erősítése és a reálgazdaságnak való kölcsönzés között nem beszélhetek a felügyeletről anélkül, hogy ne említeném még egyszer az Európai Parlamentnek azt a döntését, amely szerint elfogadja az Európai Felülvizsgálati Reform csomagot, és ez erősebbé teszi az Európai Felügyeleti rendszert, és lehetővé teszi az, e- a pénzügyi ágazat számára, hogy fenntartható legyen. A valódi, a reál gazdaságot szolgálja így majd a pénzügyi ágazat, ellenáll a sokkoknak és a, a veszélyes egyensúlytalanságnak. Az ESRB végre, létrehozása Eh, lesz a következő lépés, eh, és az Európai Központi Bank tehát eh, az ESRB tagjaihoz fog fordulni, annak érdekében, hogy biztosítsanak az új szervnek a teljes életbe lépését január 1 éve. Az új felügyeleti architektúra, ez csak az egyik aspektusa a pénzügyi reform napirendnek, azt gondoljuk, hogy megfelelő és időben megtörténő beszámolásra van szükség, a befektetési tevékenységekről a hatóságoknak, és ellenőrizni kell a rendszerben rejlő kockázatokat. Végül pedig az a rendszer számára fontos pénzügyi intézmények által okozott erkölcsi veszélyek ezeket is ellenőrizni kell, ezeket is korlátok között kell tartani, és fel kell vetni. Pontosan erre gondolok akkor, amikor arról beszélek, hogy a pénzügyi ágazat reformjának a lendületét fenn kell tartani. Hosszú folyamat lesz ez, és a hatóságok el fogják érni a célkitűzéseket, amelyek, erről meg vagyok győződve, a polgárok javát is szolgálják majd. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Most pedig rátérünk a kérdésekre. Ahogy mondtam, másfél perce van mindenkinek, és kérem szépen, hogy ne eh, tegyenek fel sok kérdést eh, egy kérdésbe álcázva. Jean-Paul Gossz, ez az első, a népárt nevében, de aztán persze majd folytatjuk eh, a többi kollégával. Köszönöm, elnök asszony. Elnök úr, először is hagy gratuláljak önnek a szisztematikus, rendszerszerű kockázatok új hatóságának, új elnökének, hiszen most hallhattuk, hogy azt várták, hogy ön, arra kérték, hogy ön legyen ezen szernek az elnöke. Most pedig, ami az IEFM tehát a felügyelet kérdését illeti és ennek reformját, nagyon érdekesnek tartotta ezt a felvetést. Mint ön is tudja, jelenleg folynak a tárgyalások, elég kemény tárgyalásról van szó, ugyanis a parlament szeretne, szeretné a hangját hallgatni, és ez kicsit nehézkesen megy. Elnök úr, tehát szeretném megkérdezni, hogy milyen tanácsal tud minket ellátni azzal kapcsolatban, hogy ezt a tárgyalást sikerre vihessük. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Hadd mondjam el még egyszer, hogy milyen nagyra értékelem a parlament nemrégi munkáját. Kiváló volt ez a munka, és biztos, hogy ön is ugyanilyen munkát folytatott ezen irányelvvel kapcsolatban. És ez nagyon fontos. Ugyanis egy olyan aspektussal foglalkozik, ami nem olyan egyértelmű, nem olyan egyszerű, mint a konkrétan a bank szabályozás kérdése. Ez egy sokkal tágabb terület, a piacok optimális működésének a területe. Az úgynevezett highly leveraged institution kérdése. És azt gondolom, hogy nagyon fontos elsősorban számomra az, hogy Európában olyan oversight rendszert lehessen kialakítani, egy olyan átláthatósági rendszert, amely a világon a legmagasabb szinten áll. És ebből a szempontból nagyon fontosnak tartom, hogy elérjük azt, hogy ne legyen különbség az Egyesült Államok és Európa között. Hiszen, hogyha bármilyen különbség van az Egyesült Államok és Európa között, az szerintem rendkívül nagy problémát okozna, mégpedig egy világszintű bizonytalanságot okozna amely így is maradna, hiszen a különböző ö, szereplők, gazdasági piaci szereplők ö, nem egyensúlyban lennének. És ezért azt gondolom, hogy a világszintű ö, pénzügyi stabilitás szempontjából ez rendkívül fontos, és ö, tehát ebből adódna, hogy így áttevődnének a piaci tevékenységek egy másik területre. Éppen ezért tehát az amerikai partnereinkkel egyenlő esélyeket kell biztosítanunk és kialakítanunk, ami világszinten is nagyon fontos, és ezáltal egy pénzügyi biztonságot is ki tudunk alakítani, amely elengedhetetlen. Ezzel kapcsolatban szeretném még elmondani, hogy egyértelmű, hogy a lehető legnagyobb átláthatóság kell, hogy a cél legyen. Ez nagyon fontos. És az is egyértelmű, hogy mind a hatóságok szintjén, mind a tudósok, a tudomány szintjén azt gondolom, hogy egyelőre ott járunk, hogy megpróbáljuk jobban megérteni, hogy mik azok a szerű bizonytalansági elemek, amelyek a piacok működésének a befolyásolásához vezettek. És hát mi az, ami miatt az intézmények egy kicsit birka módjára reagáltak és viselkedtek. És ezért azt gondolom, hogy az összes központi bank és a tudósok számára is ez egy olyan terület, amelyen még rengeteget foglalkoznunk kell azért, hogy biztosak lehessünk, hogy valóban megértettük, hogy mik azok a rendszerszerű bizonytalanságok, amelyek ezen viselkedésekhez kapcsolódnak. Köszönöm szépen. Belszúr. Köszönöm szépen. Két hete találkoztunk Frankfurtban, és ott meggyőztek engem arról, hogy az LKB előkészületei arra vonatkozóan, hogy ön legyen az ESRB elnöke legmagasabb szinten folynak. Kérdezem, hogy vajon január 1-ével megkezdheti a munkáját ez a rendszerkockázati szervezet, és ön, mint elnök, hiszen az LKB struktúráit is használhatják. Az itt az első kérdésem. A másik pedig az, hogy a képviselők folyamatosan emlékeztetnek arra, hogy az Európai Unió nem kiegyensúlyozott. A közös valutapolitika csak akkor működhet, hogyha a pénzügyi terület más, pénzügyi politika más területein is van egyeztetés és együttműködés. Természetesen örülünk annak, hogy az állam és kormányfők ezt most úgy látszik, hogy megértették, de mint mindig most is az ördög a részletekben rejlik. Hogyan látja ön, a legutóbbi tanácsi következtetéseket, mely szerint a költségvetéseket bemutatják egymásnak a tagállamok, és ez elegendő lesz-e a kiegyensúlyozáshoz. Köszönöm szépen. On your first question. Ami az első kérdést illeti, mindent megteszünk annak érdekében, és ez már a kezdetektől fogva így volt, a rendszerkockázati elemző testületnek a létrehozásának a lényege az, hogy munkája szempontjából is nagyon fontos az, hogy január 1-én megkezdjük a eh, feladatok elvégzését. Eh, folyamatos kapcsolatban állunk a kormányzókkal, a 27 tagállamban, eh, az általános ügyek tanácsával, az állam és kormányfőkkel, tehát nagyon is bizakodó vagyok, és remélem, hogy meg lesznek a kompetenciák ahhoz, hogy elkezdjük a munkát. Természetesen a felelősségi itt nagyon nagy. És meg fogjuk látni, hogy hogyan tudjuk megszervezni a munkánkat, és, de reméljük, hogy meg lesznek az eszközök. Ami a hatóságokat illeti, ahogy ön is említette, a hatóságoknak is végig kell menniük a saját felállásukon, és előfordulhat, hogy a hatóságok január 1-től kezdve még nem tudják a munkájukat száz százalékban végezni, de a különböző európai csoportosulások, amelyek ma felelősséget vállalnak a banki, piaci és biztosítási felügyeletben, ezek már meg lesznek, ezeknek a vezetősége már meg lesz. Ami az ESRB-t illeti, nagyon is bizakodó vagyok. Ami a második kérdését illeti, Nekem az az érzésem, hogy ezen a területen, tehát a felügyelet területén a költségvetési politika felügyelete és a biztos, óvatos költségvetési politika területén soha nem tudjuk elérni az optimumot folyamatosan aláértékeljük, alábecsüljük azt, ami szükséges lenne ezen a területen, az euró területén, eurozónában is így van, és ezért mindig ugyanazt az üzenetet közvetítem. Tudják, hogy, a, hogy korábban a helyzetet nagyon is alulértékeltük. Nagyon fontosnak tartom a stabilitási és növekedési paktum fenntartását és végrehajtását most látjuk, hogy mi történt. Egyesek a stabilitás és növekedési paktumot úgy tekintették, mint ami kusba köti a növekedést és a fejlődést. Látják, hogy most ennek aztán mi lett az eredménye. Úgyhogy továbbra is én azon a véleményen vagyok, hogy a kormányokat arra kell felszólítani, hogy végezzék el a munkájukat, a feladatukat. Természetesen a kormányzás problémái is kockán forognak itt. Természetesen a jövőben is kapcsolatban állunk majd Önök is tudják, hogy hatalmas felelősséget vállalunk ezekkel az új szervekkel. Köszönöm, Hazi. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt elnök asszony. Már jó pár ülésünk volt ebben az ülésben, ahol a kockázatokról beszéltünk. És Örülnék, hogyha megmaradna ennek az eljárásnak a transzparenciája, átláthatósága. Ami a költségvetési stabilitási paktumot illeti, és ennek a gazdasági ö, aspektusait, nagyon sok kérdőjel van benne. Önnek, központi banki elnöknek, mi a véleménye? Ezek a szankciók legyenek automatikusak, vagy a tanács döntései alapján hozzák meg őket? És nyilván többféle intézkedés van. Az euró országokra más vonatkozik, mint a nem eurótagokra. De mind a két esetben ugyanazt az eljárást kéne követni szerintem az átláthatóság tekintetében. Következő kérdésem, hogy ön szerint a versenyképességgel most mi a helyzet? A szent versenyképességi elv mennyiben érvényesül jelenleg? Thank you very much. Köszönöm szépen a kérdést. Amint ön is elmondta, a szankciók kiterjesztése szempontjából valóban igaz, hogy egyes szankciók könnyen kiterjeszthetők a jelenlegi szerződéses keretek között, és a másodlagos jogalkotásba át ültethetők, és más szankciók pedig nem ilyenek. Most vizsgáljuk, hogy hogy politikai büntetések, fenn, felfüggesztések szóba jönnek-e, mint intézkedések. Egyébként mi támogatjuk ezeket alaphelyzetben, mert ezek ugye nem pénzügyi szankciók, de mégis hatásuk van, komoly hatásuk lehet, és ehhez viszont ezekhez lehet, hogy szerződésváltoztatásra van szükség. A mi elképzelésünk a következő. Az, hogy közös valutánk van. Ugyanakkor nincs politikai föderáció emögött. Ez, ez sok év alatt kiderült, hogy ez tulajdonképpen túl nagy bátorság volt létrehozni közös valutát ilyen politikai háttér nélkül. Tehát most már elengedhetetlen, hogy a, az ellenőrzésnek, a felügyeletnek a lehető legjobb rendszere kialakuljon, és nem csak a szigorú értelemben vett pénzügyi ellenőrzésnek, hanem minden egyensúlytalanság feltárásnak. És ahhoz, hogy ez tényleg jó legyen, arra van szükség, hogy ez, ezek az intézkedések ne csak automatikusak legyenek, hanem megforduljon a bizonyítás terhe, mert tudjuk, hogy a részletekben bújik meg mindig az ördög. Az a meglátásunk, hogy lehetünk nagyon ambiciózusak a másodlagos jogalkotás területén, és ehhez nem kell feltétlenül megváltoztatni a szerződést. Ami a költségvetés hiányt illeti, nyilvánvaló, hogy a megfigyelők, a külső megfigyelők számára a cégek, vállalkozók számára, befektetők és megtakarítók számára az a legfontosabb, hogy a magunk előtt görgetett deficit ne, ö, legy, ne ö, váljon ellenőrizhetetlenné, kezelhetetlenné, ne ö, hasson ki a GDP-re közvetlenül, és mindig meglegyen legalább a képességünk arra, hogy ezt csökkentsük. Ez mindenképpen növeli a bizalmat, és ezért gondoljuk az, hogy a hitel kritériumokat most újra kell fogalmazni, egy kicsit elfeledkeztünk róluk, és most a középpontba kell helyezni, egyébként a szerződés is lehetővé teszi ezt, középpontba kell helyeznünk a, a, az adósság és a deficit kérdését, és mind a kettőt egyszerre, és így kell újra neki állnunk a probléma kezelésének, illetve a, a bizalom helyreállításának. Eh, Pervans. Köszönöm. Pervans. Monsieur le Président, vous... Elnök úr, ön azt jelezte, hogy ami a gazdasági kormányzást illeti, pozitívan kell igenlően válaszolni öt kérdésre. Azt hiszem, hogy egy kérdést nem említett. Arról van szó, hogy mi lesz a válság kezelő mechanizmus sorsa. Ezt a mechanizmust a görög ügy kirobbanásakor hozták létre, amely az egész euró térséget veszélybe sodorta. Ön szerint egy gazdasági kormányzással kapcsolatban nincs itt egy nagyon is éppen hatékony eszköz a kezünkben, amit hogyha tartósá teszünk, akkor egyrészt az adósságot kölcsönösen és közösen tudjuk kezelni, és így az európai piacok ugyanolyan vonzóvá válhatnak, mint az amerikai piac. Jelenleg nagyon ellentmondásos a helyzet, miszerint a külföldi szuverén alapok továbbra is az amerikai piac felé fordulnak és azzal foglalkoznak, akkor, amikor tudjuk, hogy éppen onnan indult ez a válság. Ehhez képest sok európai ország csak nagyon nehezen tudja finanszírozni az igényeit a nemzetközi pénzügyi piacokon. Köszönöm szépen! Ahogy azt már mondtam, itt a végrehajtó bizottság egy tagja már sok kérdésre válaszolt önöknek korábban, pontosan a válságkezelő mechanizmussal kapcsolatban és a válság idején a pénzügyi stabilitás kialakításával kapcsolatban, úgyhogy én most pontosan azt szeretném elmondani, hogy hogyan lehet elkerülni, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk, és ezt el is kell kerülnünk. Elnézünk, elnézést, elnök úr, Pervas Berez, az adósságok kölcsönös kezelése nem a válságkezelés eszköze. Ez csak a kérdés első részére adott válaszom. Ami az adósságok kölcsönös kezelését illeti, ezzel kapcsolatban az EKB mindig egyértelműen nyilatkozott. A különböző ö, ö, adóssággal kapcsolatban minden kormánynak megvan a saját felelőssége, és ez jól van így, hogy felelősek a saját politikájukért. Ezt mondtuk eddig mindig. És a leginkább az hiányzott nekünk eddig, hogy nem volt megfelelő ösztönzés arra, hogy mindenki jól kezelje a saját ügyeit és nagyon egyértelműen elmondtam ezt már én magam is, ami a stabilitás és növekedési paktum felügyeletét illeti, ez hát közepes volt. És a társak részéről, a többi tagállam részéről nem volt az az érzés, hogy érdekükben áll, hogy a többi kormány elvárásainak megfeleljenek. Sőt, a kölcsönös felügyeleti mechanizmust fel is akarták számolni. Tehát ezzel kapcsolatban továbbra is ugyanaz az álláspontunk. Persze az általunk javasolt összes eszközön túlmenően, és az elhangzott öt kérdésen túlmenően a válságkezelő mechanizmus azt gondolom, hogy mégiscsak szükséges, de remélem, hogy a jövőben a parlament elszántsága és a tanács elszántsága és a jelenlegi helyzetből levont tanulságok, rendkívül nehéz helyzetből levont tanulságok miatt nagyon meg tudjuk majd erősíteni ezen felügyeleti eszközöket, amelyek segítségével el tudjuk majd kerülni a jövőben a hasonló helyzeteket. Köszönöm. Berman úr. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Trisé úr, Franciaországban a, egy pénzügyi felügyeleti felelős vezető azt mondta, hogy a piacokkal manipuláltak a görög válság során. Most azért gratulált nekünk, hogy megszavaztuk az Európai Felügyeleti Testületet. Ön szerint ezen testületeknek lesz-e kellő eszközük arra, hogy egy ilyen manipulációt előre meglássanak, hogyha ilyenre sor kerülne, és mit kellene tenni ahhoz, hogy egy ilyen manipulációt előre lehessen látni. Ön szerint kellő jogi eszközeink vannak-e arra, hogy ilyen ö, szempontból hatékonyak lehessenek? Hiszen gyakran a manipulációt túlságosan későn veszük csak észre. Az Európai Központi Bank szerepe mindenképpen nagyon fontos abban, hogy amennyiben már van ilyen manipuláció, azt ellensúlyozza de megvan ennek a határa is annak, hogy egy Európai Központi Bank mit tehet. Ezzel kapcsolatban vannak-e aggájai? Harmadsorban. Az Európai Bizottságnak van egy terve, miszerint a naked short selling és a uh, short swapokat szabályozza. Ezzel kapcsolatban van-e bármilyen megjegyzése? Nem kellene egészen egyszerűen betiltani bizonyos uh, származtatott termékeket itt Európában és máshol is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ami az első kérdését illeti. Egyértelmű a helyzet. Vannak jogszerű és jogszerűtlen magatartásformák. Vannak olyan ügyletek, amelyek engedélyezettek, és vannak olyanok, amelyek nem. Azt gondolom, hogy itt jogállami keretek között nagyon szigorúan kell eljárni azzal kapcsolatban, hogy beazonosítsuk, hogy mi engedélyezett és mi nem engedélyezett művelet. Én most nem akarom azt mondani, hogy ilyen vagy olyan művelet manipulált volt vagy sem, de hogyha manipulált volt valami, akkor ezzel kapcsolatban nyomozást kell, vizsgálatot kell folytatni, és meg kell büntetni azokat, akik manipuláltak. És ez igaz ugyanúgy Európára, mint minden más piacra az Atlanti-óceán túloldalára is. A központi bankoknak megvan a saját felelősségük, megvan a saját látásmódjuk, az ár stabilitás a cél közép és hosszú távon, ezen kívül a pénzügyi stabilitás közép és hosszú távon, hiszen az árstabilitás koncepciójából adódik mindez, és nagyon, nagy fontos, nagyon fontos felelősségük van, hiszen a saját funkciójuk közép- és hosszú távú szinten fogalmazódik meg, ez nagyon fontos, másrészt pedig az is, hogy független szervekről van szó. De megtehetik, vagy sem, hogy prudenciális felügyeleti felelősséggel is rendelkeznek, legyen az banki vagy sem, és vannak olyanok, amelyek a biztosítású területen is kisebb, tagá- kisebb számú tagállamokban szintén felelősséggel rendelkeznek. Tehát nem szabad összekeverni azt a jogszabályt, amit az imént éltettem, a European Board a rendszerkockázat, Európai Rendszerkockázati Testület, amiről már beszéltem, nem szabad, hogy a felügyelők feladatával összekeverje a saját felelősségét, hiszen a felügyelőknek is lesz a jövőben is felelősségük, mind nemzeti, mind európai szinten. Tehát azt gondolom, hogy az önkérdése igen, inkább ezen ö, egyéni felügyelőkre vonatkozott, tehát a bankok és a biztosítók felügyelőire, hogy ők hibáztak-e, vagy esetleg a ö, pénzügyi piacok felügyelői ö, ről is szólhatott ez a kérdés. És visszatérnék arra, amit az első kérdéssel kapcsolatban elmondtam. Azt gondolom, hogy konszenzus alakult ki nem csak Európában, hanem az egész világon azzal kapcsolatban, hogy a lehető legnagyobb átláthatóság az, ami meg kell, hogy maradjon irányként. És hogyha vannak nem átlátható területek, akkor valószínű, hogy ezen területeken anormális viselkedési formákat találunk. És az összes kérdéssel kapcsolatban, amelyről jelenleg beszélnek Európában és az Egyesült Államokban is, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy olyan válaszokat kell adni ezen területeken, amelyek párhuzamosak. Hogyha nem párhuzamosak ezek a válaszok, akkor világszinten ugyanúgy megbomlik az egyensúly, ugyanúgy nem lesz majd pénzügyi stabilitás, és ráadásul a szabályozást egyenként fogják eldönteni, és ez azt jelenti majd, hogy a kevésbé szabályozott területek felé fog majd eltolódni a hangsúly, ami éppen, hogy ellenkezik azzal, amit a G20 szintjén és a jelenleg a világ kormányzás szintjén megfogalmaztak. Köszönöm a kérdését. Köszönjük mi is. Ramon. Ramona. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Trisi úr, ön a kockázat elemző testület elnöke is, és meg szeretném tudni, hogy az árstabilitás célja mennyire kompatibilis vagy inkompatibilis a pénzügyi stabilitás céljával. Ön ennek az új testületnek, az ESRB-nek a elnöki funkciójában mit gondol a monetáris politikáról? Köszönöm a kérdést. Még nem vagyok az, mert tehát még nem vagyok elnök, mert még a jogi megválaszt, jogi értelemben érvényes megválasztásom nem történt meg. Másfelől pedig a központi bank és annak az általános tanácsa, a tagállamokkal és a kormányzó tanács működésében semmi nem változott az ESRB-től, a központi banknak megvan az alkotmányos működési kerete, mandátuma, és ezt nem fogjuk változtatni. A saját tevékenységünk ugyanaz marad, mint régen. Ön az eurózónára kérdezett rá. Az, nekünk a feladatunk a kormányzás, a pénzügyi kormányzás. Mellesleg azonban azt is elmondanám, hogy a fő célunk az árstabilitás, 11 és fél éve van euró. Az átlagos infláció ebben az időszakban 1,97% volt. És az eredeti cél az volt, hogy kevesebb legyen a 2%-nál hosszú távon ez az infláció. Nos, ezt betartottuk 11 és fél éven át. tehát még a számok területén is ez egy óriási teljesítmény, lehetne 1,95, lehetne 1,9 is, de 1,97 és ez még mindig jobb, mint a 2,01. Vagyis ez egy olyan eredmény az árstabilitás szempontjából, amit 50 év alatt senki nem volt képes elérni. Egy ország sem az eurozóna tagok közül, és 50 év során sokkal jobb volt a gazdasági külső keret, és mégsem. Spanyolország, Olaszország, Németország egyenként soha nem volt erre képes. Tehát ez egy olyan mandátum, az árstabilitás, amit elértünk. Olyan cél, amit elértünk. Ami a jövő válságait illeti, a megfigyelők azt mondják, és a pénzügyi piacok, hogy a következő tíz év során is ez a fő feladat, és ez, ez be is tartható talán. Ezek tények, adatok, ezeket nem lehet megtámadni, és persze mögöttük ott van a jövőre vonatkozó értékelés is. Tehát a jövőre vonatkozó szem, vonatkozóan ö, meglepő módon most én vagyok az egyetlen, aki ezt konstatálja, pedig vegyük észre, hogy ez egy óriási eredmény. amióta létrehoztak az EU-t, és ezt fenn is fogjuk tartani, így elkötelezettek vagyunk. Az ESRB az egy más műfaj, más intézmény. A kormányzó tanács nem minden tagja tagja ennek is, és vannak más tagok is, akik a hatóságok, akiket a hatóságok neveztek ide, illetve tudósok, kutatók, és olyan tagok, akiket a nemzeti felügyelőhatóságok neveznek ebbe a testületbe, és akiknek érdekük az, hogy a rendszerszerű kockázatokat értékeljék, és megítéljék, hogy milyen kihívások várhatóak a közeljövőben, és ha szükséges, akkor intézkedéseket, ajánlásokat fogalmazzanak meg, korai jelzéseket. Nyilvánvaló, hogy ez egy új szervezet, és has, hasonló, de tehát a központi bankokhoz bizonyos értelemben kötődő a feladata, de nem egyezik meg azokéval. És nem véletlen, hogy az Atlanti óceán mindkét oldalán egyszerre merült föl, hogy a rendszerszerű kockázatokkal foglalkozni kell. Önök döntöttek így ebben a házban nemrégében, és az USA kongresszusa is jóvá hagyta, hogy legyen egy ilyen külön szervezet a központi bank mellett, ahhoz közel, mert függetlenebb és közép és hosszabb távon gondolkodhat, mint egy jegybank. Tehát közel állnak, de nem szabad, hogy összekeverjük őket a központi Bankokkal. Köszönöm szépen. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy mit mondott a bankelnök nekünk, nem a monetáris pár, valuta párbeszéd, hanem ettől külön fog beszámolni nekünk ezekről a kérdésekről, úgyhogy kérem a képviselőket, hogy a megfelelő kérdéseket a megfelelő időpontban tegyék föl. Epik úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Trisé úr, a legutóbbi eh, szeptemberi ECOFIN ülésen a pénzügyi tranzakciókra kivetett adóról beszéltek. Nagyon sok ellentmondásos vélemény merült fel ezzel kapcsolatban, de ön világosan fogalmazott. Ön szerint ez nagyon rossz ötlet az Európai Unió számára. Eh, ez oda vezethet, hogy Szingapurba, Sánkpályba, New Yorkba, Genfbe, Hongkongba helyezik át a bankok székhelyét. Ezért egy ilyen típusú adót, ezt az FTT adót nem támogatja ön, mondták a források. Én értek önnel teljes mértékben, de kérem ezt fejtse ki egy kicsit. Ez a szakbizottság és nagyon sok tagja támogatja az FTT-t, talán egy kicsit a bölcsességét megoszthatná velünk, hogy miért tartja ezt olyan rossz ötletnek. Köszönöm szépen, képviselő úr. Hát nem voltam azért ennyire támadó jellegű, mint amint, ahogy ön mondta, arra vonatkozóan, hogy milyen pénzügyi központok terhet, tehetnek szert előnyre azáltal, hogyha az Európai Unióba bevezetjük ezt az adót. Én gazdaság és pénzügyi okokból, pénzügyi, technikai okokból eh, nem tartom megfelelőnek ezt az adót. Nagyon nehéz lenne végrehajtani technikailag, és hogyha végrehajtanánk itt, bevezetnénk itt, eh, most ugyanazt a megértést, ugyanazt a választ tudom tenni, adni, mint más kérdésekkel kapcsolatban, globális szinten kell reagálni. És ezt tudjuk, hogy ez nem működik. Legalábbis jelen pillanatban nem működik. Úgyhogy, ha van ezen a területen egy kezdeményezés, akármilyen kezdeményezésről legyen is szó, ez egyszerűen a pénzügyi tranzakciókat más országok vagy régiók felé tolhatja el. Én nem említettem meg egyetlen pénzügyi központot sem, de amit ön felsorolt, ez mind elképzelhető. Mindez, mindemellett én megértem, hogy egy olyan ötletről van szó, amely, amely, amely vonzó lehet egyesek számára, és tudom, hogy számos parlament, talán az Európai Parlament is, nem tudom pontosan, hogy önök nyilatkoztak ebben a témában, de tudom, hogy néhány nemzeti parlament nyilatkozott a témában, és nagy örömmel tárgyalják ezt a, ezt a kezdeményezést. Nekünk feladatunk azonban az ilyen típusú kezdeményezéseknek a nehézségeit, a megvalósíthatóságát vizsgálni. És én úgy látom, hogy ez nagy nehézségekbe ütköznet, ütközhet. Hát én azért nem ennyire egyértelműen fogalmaztam, mint ön, vagy nem ennyire támadó jellegűen, de hasonló értelemben. Elnök, azt kértük az állásfoglalásunkban, hogy az Európai Bizottság készítsen egy hatástanulmányt. A szakbizottság nem foglalt állást, hogy mellette vagy ellene vagyunk ennek az adónak, többet szerettünk volna egyszerűen tudni erről. Sven Giga következik. Ellenállok annak a kísértésnek, hogy gazdasági vitát indítsak a pénzügyi tranzakcióra kivetett adókról, és az Európai Központi Bank nem foglalkozik ugye az adópolitikával sem, nem tartozik a hatáskörébe, úgyhogy ezért nem része ennek a vitának, azonban az LKB eh, mégis eh, nagyon fontos eh, eszköz lehet az FTT megvalósításában. De lenne egy másik kérdésem, amely az írországi helyzetre vonatkozik. Nagyon is aggaszt bennünket az írországi helyzet. Monetáris unióban nem szabadna, hogy megtörténjen az, ami most történik Írországban, de Írország mindig is jó tanuló volt, és gyakorlatilag ugye csökkentette a közkiadásokat, csökkentette a béreket, a azokon a területeken, amire az állam hatással lehetett, és ez most kettős kihívás előtt álló ország. Egy kicsit többet szeretnék hallani öntől, öntől arról, hogy az írországi helyzetből milyen tanulságokat lehet levonni. Milyen következményei vannak ennek a válságból való kilábalás stratégiára? Az érdekel engem különösen, hogy mit milyen következmény járhat ez arra, amit ön nyilatkozott az írhelyzetről, a korábbi írhelyzetről? az ír kormány mit tett gazdasági területen és a pénzügyi területen, a pénzügyi eh, kiadások megreformálása területén? Ez kapcsolatban érdekelne az ön véleménye. Köszönöm szépen. Először is Mit is mondtunk többször is, az Európai Unió egészében, illetve az eurozóna és egyes tagállamok is mindig is azt hangsúlyoztuk, hogyha azt látjuk, hogy kilábaltunk a válságból, vagy a recesszióból, akkor nem fogunk rögtön győzelmet kiáltani, hanem óvatosságra intünk nyugalomra és óvatosság, óvatosságra. Most mondhatjuk, hogy a recessziót magunk mögött hagytuk. Lehet, 6%-os növekedési rátát érhet el az eurózóna idén, de ez még nem jelent győzelmet, óvatosságra intek mindenkit, idén is és jövőre is. Amit megfigyelhettünk számos országban, az az volt, hogy jó munkát végeztünk. Írország például a, a nagyon nagyban, Írországnak a versenyképessége nagyban csökkent a bérek fajlagos költségeit tekintve. Számos döntés született, amelyek következtében a fajlagos bérköltségek területén az elvesztegetett verseny, vagy elveszett versenyképességet sikerült visszaszerezni, de persze különbözőek a, a helyzetek, országról országra különbözőek a kihívások, és nincsen két olyan helyzet, két olyan ország, amelynek egyforma lenne a helyzete. A 27 tagállamban, vagy a, vagy a 17 eurózónás államban. Tehát folyamatosan arra kérjük a tagállamokat, hogy a saját, ország, a saját nehézségeikkel foglalkozzanak. És Írország nehézsége nem ugyanaz, mint más országokban a nehéz helyzet. Nagyon nagy pénzügyi ágazat van, amely természetesen a kihívások egy része, részét képezi, amelyel szembe kell nézni az országnak. De annyit mondanék, hogy minden ország, és Írország is bemutatta ezt korábban, hogy minden ország képes szembenézni a saját nehézségeivel. És az ír kormány és az ír parlament is természetesen tudomásul vette ezt. Minden tagállamot arra kérünk, hogy legyenek legyenek óvatosak, elővigyázatosságok, és nagyon-nagyon figyeljenek oda a részletekre, és még mindig olyan helyzetben vagyunk, ami még mindig nagyon nagy kihívást jelent, és folyamatosan résen kell lenni. Köszönöm. Klút úr következik. I couldn't find, <laughs> I lost you over there. Oké, já, ja, danke schön. Um... Köszönöm. Gigold úr is már megfogalmazta azt a kérdést, amit én is tulajdonképpen fel akartam tenni. Görögországgal azonban kibővíthető a kérdés, mert Görögországot még senki nem jutalmazta meg azért, hogy ezt a nagyon szomorú és szigorú költségvetési viszonállási programot végrehajtotta. A Németországban nemrégiben részt vettem egy vitán, ahol költségvetési kérdésekről volt szó tartományi szinten, Nordrhein-Westfalen tartományban. Ugye régóta komoly nyomás nehezedik a tartományi kormányra, és az idei helyzet különösen élesen mutatkozott, és kiderült, hogy az idei finanszírozási problémák háromnegyede a pénzügyi válságra vezethető vissza. És az én régiómban nincs már megtakarítási lehetőség, tehát egyszerűen minden területről elvonták már, pénzt, ahon, elvonták már a pénzt, ahonnan lehetett, és ilyenkor mit kell csinálnia egy, mondjuk egy tartományi kormánynak? Az EU-ban ugye egyfelől a lakosság részéről már a tovább megszorító intézkedéseket nem tudják, nem tudja elfogadni, a lakosság úgy tartja nyilván, hogy a bankok okozták a pénzügyi válságot, és nem hajlandók most már a helyi önkormányzattól vagy a kormánytól elfogadni a további intézkedéseket. Ilyenkor mit érdemes tenni ön szerint? Köszönöm a kérdést. Nem tudom, hogy mit mivel vádolhatja most ön a tartománya nevében az EU-t? Mi is az ön kritikája az EU-val szemben? Az, hogy a polgárok azt kérdezik maguktól és tőlünk, hogy miért nekünk kell helyi szinten elvinni a válságot, miért nem azok fizetik meg ennek az árát, akik okozták. Mert a megszorítási politika, amit az EU is alkalmaz, végül is végső soron az adófizetőktől, a polgároktól vonja el a pénzt a bankok bűneért. Nos, hát először akkor azt tudom mondani, hogy a válság globális válság. Nem az EU találta ki a válságot, a válság máshol tört ki, illetve rávilágított a világon mindenhol a pénzügyi piacok sebezhetőségére, és egyébként főleg nem az EU sebezhetőségére világított rá a válság, mi viszonylag jól kezeltük le azt. Egyértelmű, hogy az egész pénzügyi ágazat tele van olyan ö, sebezhetőségi pontokkal, amelyeket fel kell tárni és be kell tömni. És az EU ezt a kérdést nem seperte a szőnyeg alá, hanem elkezdett foglalkozni ezzel, hogy ezt hogyan lehetne elkerülni. És valóban azért elfogadhatatlan a bankok és a pénzügyi szereplők működése, amit ön is mondott, mert nem lehet azt csinálni újra meg újra, hogy a polgárok vigyék el a rendszerhibákból fakadó következményeket. Tehát nem értem, hogy akkor miért az EU-t vádolja ön, mert pont az EU az, amely megpróbálja a polgárokat hosszú távon megvédeni az ilyen jellegű problémáktól. A japán kormánynak és az USA kormányának ugyanez a kihívás, valamennyiünk számára ugyanez a kihívás. Önök az EU zóna tagállamai, és önöknek legalább van olyan rendszerük, amelyek, amelyre hivatkozhatnak, amelyhez fordulhatnak, ha ilyen baj van. És valóban a polgárokat is valahogy meg kéne nyugtatni valamivel, és pont azt mondom, hogy pont az ilyen intézkedésekkel az árstabilitás prioritásának fenntartásával lehet őket megnyugtatni. Nyilván kényes és nehéz a helyzet a helyi politika szintjén, de higgyék el, hogy mindent megtesznek a pénzügyi döntéshozók, hogy egy hasonló válságot elkerüljünk a jövőben, és folyamatosan ö, nyomjuk a kormányokat, hogy az egyes kormányok is megtegyenjék azt, amit nekik kell. Egyébként ez az egész világban ugyanígy van, Tehát az EU-t pont dicsérni kell, nem hibáztatni azért, hogy most foglalkozik a kérdéssel, miközben valamennyi ország a világban ugyanazzal a problémával küzdik. Tehát az EU intézményeit én nem szeretném a bűnbak szerepébe helyezni. Ezek a kivételes rendkívüli fejlemények, helyzetek hívták elő az intézkedés szükségességét, a parlament, az önök parlamentjének, a nemzeti kormányoknak, a központi banknak is a reakcióit, tehát én óvnék attól, hogy bármelyik intézményt bűnbaként tüntessünk föl, és különösen az EU-t. Köszönöm. Halalakhas úr kért szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Trisé úrnak szeretném elmondani és megerősíteni, hogy milyen nagyra értékelem a munkáját, és amit elmondott a válság megoldásával és a válság elleni küzdelemmel kapcsolatban. Különösen pedig azt értékelem nagyra, amit a görög válsággal kapcsolatban tett, tehát köszönet ezért. Szeretném azt is elmondani, hogy Görögországban, amit az EU és az IMF kért. Ennek fényében Görögországban rendkívül szigorú intézkedéseket hoztak azért, hogy a költségvetési deficitet le lehessen csökkenteni. Viszont, elnök úr, engem aggaszt az, hogy a fejlesztésen túlmenően azt is meg kellene nézni, hogy mi történik a politikai szinten. Nem csak Görögországról van itt szó, hanem egész Európáról, hiszen Európa nagy részére veszélyleselkedik. Ön is elmondta, hogy ö, láthattuk, hogy tegnap előtt mi történt, Franciaországban sztrájkok voltak, más Euróországban is, különösen a déli részén az eurótérségnek de a költségvetési szigoron túlmenően és azzal kapcsolatban, amit a növekedésért tettünk, ezeken túlmenően az aggaszt engem, elnök úr, hogy a válság egyik fontos elemével, a piaccal mit kezdjünk, hiszen a piacok nem önszabályozóak. És itt nem jogi vagy büntetőjogi kérdésről van szó, itt gazdasági fellépésre van szükség, ezt kellene szabályozni és ami az új felügyeleti testületet illeti, megfelelő intézkedéseket kell hoznia azért, hogy egyensúlyt lehessen kialakítani a gazdasági, a pénzügyi és egyéb aspektusok között. Hogyha nem tudjuk felügyelni a piacokat, akkor akármit teszünk, így is úgyis problémás helyzetbe kerülünk. Köszönöm. I, of course, uh, agree very much with... Természetesen egyetértek azzal, amit ön mondott, de az ön megfigyeléseit úgy értelmezem, hogy jelenleg egy globális gazdaságban, egy globális pénzügyi rendszerben vagyunk, ahol az egyensúly, a szabadság és a szabályozás, a bankszabályozás, a nem banki testületek szabályozása, a nyugdíjalapok, a biztosítók szabályozása, stb ez erről az összes területről most nem csak itt Európában és a fejlett világban beszélünk, hanem a világ minden pontján az összes feltörekvő országgal közösen. Természetesen rendkívül fontos az, hogy ki tudjunk dolgozni megfelelő szabványokat és szabályozó eszközöket világszinten, hiszen hogyha ezt nem tesszük meg, akkor további instabilitást fogunk okozni, és esetleges válságokat, és tovább erősítjük ezt a tendenciát, mi szerint a tevékenységek nem a mi érdekeink alapján folynak. Teljesen egyetértek. A jelenlegi helyzetben nagyon nagy bölcsességre van szükség az összes érintett fél részéről világszinten saját magam is érzem, tapasztalom, hogy milyen csodálatos a változás a különböző országok közötti kapcsolatok területén a válság óta. A válság óta a feltörekvő világ mostanra megkapja a nekiáró helyet a világszintű tárgyalásokon. Erre egy nagyon is jelképértékű hely a G20 de ezt csöndes forradalomnak is hívhatnánk, hiszen az összes szimpóziumon, az összes fórumon ugyanezt történik, a szükséges megpróbáljuk megtenni. Biztos vagyok abban, hogy a tisztelt képviselők, akik eddig hozzászóltak, egyetértenének velem abban, hogy nem bocsátják meg nekünk az emberek, hogyha másodjára ugyanilyen tragédiát ö, teszünk lehetővé. Itt Európában, az Egyesült Államokban, a fejlett ö, világban, bárhol. Úgy, hogy ö, célunk az az, hogy sokkal ellenállóbbá tegyük a rendszert. De ez azt jelenti, hogy erőfeszítéseket kell hoznunk, és van, akinek ez nem mindig tetszik, hogy ilyen erőfeszítésekre van szükség. Köszönöm. Hans-Pika Mártin. Danke. Köszönöm szépen. Egy, egy idézetet szeretnék fel olvasni. Milyen lesz, hogyha a világban nem lesz egyértelmű leverage? kevesebb, kevesebb növe, kis, kisebb mértékben tudjuk, tudjuk a növekedést finanszírozni. A leverage azt jelenti, hogy a végén minden szereplő olyan szintre kell, hogy csökkentse az adósságait, amelyet vissza tud fizetni akkor is, hogyha erős az ingadozás. Hogyha a tőke drágább és kisebb a növekedés, akkor a marzsok is vissza fognak menni, csökkenni fognak ezt, ezzel egyet tud-e érteni? Az ön véleménye szerint is eh, erről van ez szó az Európai Uniós eh, területen. Az összes eh, következménnyel, ami ezzel járhat. Again, I think that uh, the ami ezt a folyamatot illeti, tehát a tőkekihasználás szem, ellen irányuló folyamatot, nem csak itt az Európai Unióban, az eurozónában, hanem Amerikában és a világ más részein is. Ez egy olyan folyamat, amely sikerre vitte a idézőjelben sikerre vitte azokat a folyamatokat, amelyek végén a válsághoz vezettek. Tehát nagy konz- egyértelmű konszenzust kell kialakítani ezen a területen. A globális finanszírozás és a globális gazdaság vagy pénzügypiac e, területen olyan e, ciklikus folyamatot, olyan ciklikus fejlődést kell létrehozni, amely elkerülheti e, a leverage folyamatnak a túlságos elterjedését, és ennek ellenében hathat. Amit most éppen tapasztalunk, az a második világháború óta a legnagyobb válság, tehát tényleg kivételes helyzetről van szó, és mindez egy olyan időszak után következett be, amelyben a leverage kifejezetten elterjedt. Kérdés az, hogy hogyan lehet ezt a globális rendszert megvalósítani, vagy ezt a nemzeti vagy kontinentális rendszert megvalósítani, amely kevésbé érzékeny ezekre a hullámokra. Ez egy, egy alapvető kérdés, különböző módon lehet ezekre válaszolni. Meg kell szüntetni azokat a prociklikus mechanizmusokat, amelyek a globális finanszírozásban eh, felmerülnek. Itt van ez a tőke, eh, tőkésítési eh, mutató, és a nemzetközi közönségnek kell eszközöket találni erre. Ez nem lesz egyszerű, de mindenképpen szükséges. Mr. Fail. Fél úr, parancsoljon. Senhora Presidente, Senhor Presidente Trichet. Tisztelt elnök asszony, tisztelt elnök úr. Köszönöm a gazdasági kormányzásról elmondott gondolatait. Ami a parlamentet illeti, ön támogatásunkkal számolhat egy Európa szerte kialakítandó hatékony megoldás ügyében. A központi bank és a parlament itt szövetségesek. Ami az európai szemeszter működését illeti, meg szeretném kérdezni, elnök úr, hogy ön hogy gondolja, a bizottság kompetenciái meddig terjednek ki el, mennyiben jogosult a bizottság a tagállami költségvetéseket ellenőrizni. Ön azt mondta legutóbb, hogy legalábbis ajánlásokkal kell élni a bizottságnak, hogyha versenyképesség gyengítő költségvetéseket lát. A költségvetések kiadásait azonban nagyon nehéz még helyben is ellenőrizni, és nagy költsége van az eladósodásnak is, tehát Ön szerint milyen ajánlásokat lehet ilyen körülmények között egyáltalán megfogalmazni a tagállamok felé? Az európai szemeszter nagy érdeklődés, szemesztert nagy érdeklődés övezte. És a konklúzió az volt, hogy a kockázatokat minél hamarabb föl kell tárni, és valamennyi érintett felet ösztönözni kell arra, valamennyit tehát, hogy ügyesen nyíltan járjon el. Az Unió valamennyi országa tudja most már, hogy mennyire függ a másiktól, az egységes belső piac miatt és az eurozóna tagjai pedig még jobban tudják, hogy ők még jobban függenek egymástól, mert nem csak az egységes piac, hanem az egységes valuta is összetartja őket. És most konkrétan látták, hogy milyen nyomást jelent ez számukra, hogyha egy tagállam bedől. Az európai szemeszter, tehát meg kell újra szervezni, illetve hát a tanulságait átkerültetni a gyakorlatba. Én nem helyezhetem magam a bizottság helyzetébe. Nem ez a dolgom, de az egyértelműnek tűnik, hogy 2005 óta érd, azt kellett ajánlani a tagállamoknak, hogy nem csak a stabilitási növekedési paktumot hajtsák végre, egyébként ezt nem tették meg, mind a bizottság, mind a központi bank, mind a tagállamok, mind a önök parlamentje is elmaradt a saját célkitűzései mögött, hanem a versenyképesség indikátorait ki kell alakítani, és ezeket folyamatosan monitorozni kell, hogy a külső és belső egyensúlytalanságokra azonnal rá lehessen tapintani, el lehessen őket kapni, mert egy egységes valuta ö, régióban ö, végül is ugye a 11,5 százalék, a 2 százalék, a 12 os mutatók egyértelműen mutatják, hogy mit kell tenni. Tehát a szabályok le vannak fektetve, tudjuk, hogy milyen keretek között működünk, csak nem vontuk le eddig a konzekvenciákat az mutatókból. És miközben valóban a tagállamok elá, eladósodnak, és az egyes országok inflációja magasabb, mint az átlag, ha a nominális hiányok nőnek, akkor ennek az eredménye világos, hogy a versenyképesség csökkenése lesz. Ez előbb-utóbb ki fog derülni, és ez az az üzenet, amelyet minden érintett országnak, most ideértem Portugáliát is, meg kell szívlelnie. Köszönöm, elnök asszony. Elnök úr, az eddig elhangzott vita ö, sokszor érintette Görögországot. Az én kérdésem is a saját országomra vonatkozik. Szeretném megismerni az ön véleményét. Rendkívül sok szigorítást vezettek be, nagyon sok korlátozást, de természetesen ennek hatása volt a gazdaságra, és nem tudom, hogy a bevétel kiesésnek milyen hatása lesz majd a piacokra. És a nemzeti sajtóban, a görög sajtóban is elhangzott valami, amire, amivel kapcsolatban szeretném megismerni a véleményét azzal kapcsolatban, hogy 2013 után mi fog történni. A végrehajtó bizottság ellenzi a felvetetteket, a nemzetközi szakemberek egy része viszont támogatja azt. Önök, mint harmadik szponzor, mit gondolnak erről? legyen -e közös álláspont az Európai Bizottság, az EKB és az IMF között, hiszen a jelenlegi bizonytalansággal nem tudjuk a kitűzött céljainkat elérni, és ez senkinek, senkinek sem segít. I have to make a point again. Még egyszer el kell, hogy mondjak valamit. Ön azt kérni Ben Bernankétől, hogy mondja meg, hogy Texasban, Kaliforniában, Massachusettsben, Alaszkában mi az érzése azzal kapcsolatban, ami történik? Nekünk ugyanaz a szerepünk, mint a Federal Reserve-nek. Felkértük egymást arra, hogy 330 millió ember nevében 16 ország, és 2011. január 1-től 17 ország nevében beszélünk. A kormányzó tanács minden egyes tagja 300, ö, 330 millió polgár nevében beszél. Ugyanolyan szavazati joguk van. Egy személynek egy szavazata van. Legyen az X vagy Y ország kormányzója, mindegy, hogy milyen a lakosságbeli különbség a két ország között legyen ad 15-szöröse, 100-szorosa a másik országénak, erre mindenkinek emlékeznie kell. A kormányzó tanács így működik, és az végrehajtó bizottság hat tagja van még jelen. Ez a mi munkánk, hogy az ástabilitást biztosíthassuk egy 330 milliós földrészen. Már el is mondtam, hogy ezen munkának mi az eredménye. A kormányzók a saját politikáikért felelősek. A tanács azért felelős, hogy felügyelje ezen politikákat, és mi a szerződés alapján nem magunk végezzük a politikai munkát a tanács vagy a kormányok helyett. A bizottságunk fe, ö, méri fel ezen ö, politikákat. És minden testületnek a saját szakterületén felelősnek kell maradnia, ezt kell nekünk is betartanunk, ez nagyon egyszerű. És azt gondolom, hogy mindenképpen szükséges erre emlékeztetni, hiszen mi így működünk, így működtetjük a saját testületünket. És több helyen már elmondtam, hogy mi a saját tanácsainkat mondjuk el, a saját megjegyzéseinket, de még egyszer a felelősségünk az egész földrészre, az egész kontinensre vonatkozik. Tehát, hogy a tanács, a bizottság és hogy a kérdéses kormány mit tesz, azt nem nekünk kell értékelnünk. És még egyszer csak azt tudom elmondani, hogy én magam úgy érzem, hogy rendkívül fontos változás ment végbe a, az érintett ország, tehát Görögország makro gazdaságával kapcsolatban, és mi magunk is kértük, hogy ezen változás történjen meg, ez megtörtént, ami az új iránymutatások bölcs voltát illeti ezt nekünk értékelnünk kellett, és valóban mi azt mondtuk, hogy ez jó irányba mutat. Most az a cél, hogy valóban végre is hajtsák azt, amiről döntettek. Ez a döntés ez jó irányba mutat, mint már mondtuk, és negyedévenként kell monitorozni, az IMF monitorozza, és a bizottság velünk közösen monitorozza, hogy ezt végre is hajtják. Hogyha ez meg megtörténik, és mi ezt reméljük, hogyha hatékonyan végrehajtják a kitűzött célokat, akkor remélem, hogy valóban ezt el is fogják ismerni, és ezáltal megváltozik az általános kép, ami fokozatosan egyre változik. Köszönöm. Güne. Köszönöm szépen. Elnök úr, valóban megfelelő pénzügyi rendszerekre van szükség, amelyek ellenállnak a válságnak, ehhez azonban egy elővigyázatos és olyan pénzügypolitikára van szükség, amely elővigyázatos és amely tudja az adóságait fizetni. Most az Európai Unióban 7%-os deficit van átlagban, és ezt mondjuk évente egy százalékkal lehetne csökkenteni, tehát 2017-ig, és aztán utána eleve az adósság eh, terhet is csökkenteni kell, tehát a 2020-as eh, évig eh, foglalkoztatna ez bennünket legalább. Annak érdekében azonban, hogy csökkentsük a deficitet és csökkentsük az adósságállományt, ehhez növekedést kell biztosítani. Ehhez pedig arra van szükség, hogy ösztönözzük a növekedést. Látjuk minden alkalommal, hogy újabb és újabb problémák merülnek fel. Azt kérdezném, hogy ön mivel látja a hatását annak, hogy valamilyen módon szabályozzuk a pénzügypiacokat, de nem lehetne e, e, ennek az a kockázata, hogy a megszorító intézkedésekkel és az új szabályozásokkal egy újabb hitelválságot provokálunk ki. Egyes esetekben akár ellentmondásos is lehet a reform szükséglet. Köszönöm szépen! Két megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban. Az egyik a pénzügyi politikákkal kapcsolatban, vagy a költségvetési politikával kapcsolatban. Ön említette az a deficit átlagot. Nyilván emlékszik, amikor a Maastrichti szerződésről beszéltünk, 3 ot állapítottunk meg küszöbnek, és ez nagyon magasnak tűnt. És aztán ezt átléptük, és most már sokkal magasabb az, az átlag. Természetesen ezt meg is tudjuk magyarázni, hogy miért, tört, miért került erre sor, mert a legnagyobb válsággal kellett szembenéznünk. Ami azonban a 7%-os átlagot illeti, vagy még akár magasabb átlagot, akkor ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint hogyha mínusz kettőn lennénk. hogyha nem teszünk semmit, akkor elveszítjük a bizalmat. E, elveszítjük a háztartások bizalmát, nem fogyasztanak a háztartások, mert e, tudják, hogy hatalmas problémák lesznek az adópolitikában később. E, a vállalkozások nem ruháznak be, a beruházóknak és a betéteseknek pedig elveszik a bizalmuk. Azt hiszem tehát, hogy a valódi ellenreakció nem az, hogy ha azt mondjuk, hogy ha nem teszünk semmit, vagy növeljük a deficitet, akkor jobb helyzetben lennénk, valamilyen lineáris modellben, hanem sokkal inkább azt kellene mondani, hogy ha nem teszünk semmit, akkor sokkal nehezebb helyzetben leszünk. Ez az a pont, ami teljesen világos az én véleményem szerint, de lehet, hogy ezt korábban ignoráltuk. Lehet, hogy ezt még mindig ignoráljuk. Úgy tűnik, hogy ha a 27 tagállamban van egy ilyen általános felismerés, hogy a jövőben a bizalmat erősíteni kell, valóban tenni kell ezért. Van itt egy másik kérdés is, amelyet szintén felvetett a szabályozás kérdése. És az a kérdés, hogy a standardek, amelyeket elfogadtunk és amelyeket el fogunk fogadni, hogy ezek akadályozzák-e a fellendülést. Hát erre azt kell mondanom, hogy ha a nemzetközi médiát olvassa, akkor mind a két megfontolás ebben megtalálható. Egyesek azt mondják, hogy túlságosan szerények vagyunk, túlságosan visszafogottak vagyunk, elképzelhetetlen, hogy 2008-ra térjünk vissza, és a helyzet a helyzet ugyanolyan sebezhető maradjon, törékeny maradjon, meg kell változtatni a tőke, tőkésítési elvárásokat. Mások azt mondják, hogy túlságosan messze mentünk, túlságosan sok intézkedést fogadtunk el, túlságosan szigorúak vagyunk, nem lehet most már hitelt felvenni, annyira megszigorítottuk a sztenderdeket, és ez egy újabb hitelválsághoz vezethet, annyira szigorúak az új intézkedések. Úgy tűnik, hogy megpróbáljuk valahogy a megfelelő egyensúlyt megtalálni, annak érdekében, hogy többé-kevésbé biztonságos környezetet teremtsünk európai és globális szinten azt látom, hogy arról vannak meggyőződve a kollégáim, hogy a jelenlegi rendszerrel, az új szabályokkal valóban valamilyen változás sikerül elérnünk. Szolidabb lesz a rendszer, megbízhatóbb lesz a rendszer, és az emberek felé hitelesen üzenhetjük azt, hogy bízhatnak a rendszerben. Másik oldalon ugye egy átmeneti időszak ra is sor kerül, ami lehetővé teszi azt, hogy ezekkel az új intézkedésekkel ne veszélyeztessük a fellendülést. Elnézést, hogy ilyen sokáig válaszoltam, de nagyon széles körül volt ez a válasz. És az időnk is fogyóban van. Úgyhogy eh, próbáljuk behozni magunkat. Leonardo, parancsolj. Köszönöm, elnök asszony. Elnök úr, mai előadásában a gazdaság és pénzügyi piacok fejleményéről, trendjéről beszélt, és alapvetően pozitív volt ennek a kicsengése. A második negyedév, ha jól értettem, akkor jobb volt, mint az első, és milyen volt az export, és milyen volt a kereslet növekedése, és ön szerint a gazdaságpolitikai trendek kapcsán miért kell annyira óvatosan fogalmazni, mint hogy ezt öntette? Talán azért, mert az euró túlzott megerősödése esetleg export csökkentő hatású lehet? hogyan lehetne úgy konszolidálni és reformálni a rendszert, hogy elkerüljünk minden, minden negatív hatást, ideértve a szociális hatásokat is. Tudom, hogy ez a kérdés nyilván összefügg a bizalom kérdésével. Hogyan lehet a bizalmat visszanyerni? Erre is, ha tudna válaszolni, megköszönném. Köszönöm nagyon a kérdést. Az első részére válaszolnék először. A második negyed évben azt láttuk, hogy a növekedés, amely sokkal jobbnak tűnt, mint ahogy korábban vártuk, elsősorban a bels, belföldi kereslet megnövekedésének tudható be, és nem a külső kereslet megnövekedésének. százalék erejéig mindenképpen egy tized százalék volt csupán a külső keresletnövekedésnek betudható. Tehát pozitív volt ugyan a trend, de szerény ez a javulás. Ez az tized század százalékos külső keresletnövekedésnek betudható GDP növekedés, tized százalék a tartalékolásnak, és a többi pedig a belső kereslet növekedésének tudható be, ha még jobban pontosítani akarnám a képet. Meglátjuk, hogy ez majd hogy alakul a jövőben. Nem mondhatjuk azt, hogy tehát a külső kereslet megnövekedett volna. Ez nagyon minimális, ez a jelenség. És továbbra is nagyon óvatosaknak kell lennünk, mert nem látunk olyan változásokat, amelyek garantálnák a jövőben is a növekedést. Konkrét példával is élnék. Felfele ö, javítottuk a növekedési várakozásainkat egy kicsit idén. Egy százalék körüli volt az átlag, és most, most 1,6-ra lehetett ezt módosítani. Ez valós nagy különbség, de ez nem jelenti azt, hogy ez jövő évben ugyanígy lesz. Jövőre ugyanezen határok között mozunk, mozgunk majd, a közép várakozás 1,2 és 1,4 között lesz majd várhatóan, és ez a 2 os növekedés a 2000 2010-es fejleményeknek csak az átvitele 2011-re, tehát nem a 2011-es trendekre alapul. Tehát továbbra is óvatosságra van szükség, körültekintésre. Alulbecsültük eddig a fellendülést, de is lenne bölcs dolog inkább ilyen irányban hibázzunk, mint sem, hogy győzelmet hirdessünk, és aztán arcra essünk. Tehát nem beszélhetünk megfogható nagy növekedésről. Ami pedig a többi negyedévet, a következő negyedéveket illeti, az én helyzetemből csak azt mondhatom, hogy továbbra, kell, továbbra is fel kell tárni a növekedési potenciált. Az európai mm, demográfiai trendek ugye nem dinamikusak, ezt tudjuk, és nagyon fontos szerepet játszik a demográfia, mert az egyfőre jutó tőke számítás az USA-ban, Európában a módszer ugyan hasonló, de most beszélünk csak az eurozónáról, az egy százalékos növekedést mutat 10 év alatt, és 1,1%-ot az USA-ban. De mivel az USA-ban a demográfiai változások sokkal dinamikusabb, mint Európában, ezért tulajdonképpen ezek a számok a felszínen torzítanak, tulajdonképpen ellenkező a helyzet, és különösen a fejlett gazdaságoknak ott van a nagy problémájuk, hogy az egyfőre számított tőke az a demográfia visszaesése, demográfia visszaesése miatt olyan jó. Antonio de Fio következik most. Köszönöm, elnök úr. Trisé úr, gratulálni szeretnék a központi banknak, de nem vagyok egészen biztos abban, hogy a célkitűzéseik összeegyeztethetőek a bank alapvető célkitűzéseivel. Vannak olyan bírálók, akik azt mondják, hogy kockázatos, hogyha túlságosan opportunista fellépésre kerül sor. Ezzel kapcsolatban szeretném az ön véleményét is megismerni, hogy mit gondol erről a kockázatról. Ami pedig az IMF-et illeti, ezzel kapcsolatban én nem ugyanúgy értelmeztem a helyzetet, mint ön ami az FTT-ről, tehát a pénzügyi műveletekre kirót adót kapcsolatos véleményet illeti. A kérdésem a következő. Nem lenne szükség egy alapvetőbb reformra, hiszen a szabályozási reformok nem lesznek elegendőek. Más dolgot is a ö, pénzügyi ö, dimenziót, a makrogazdasági együttműködési mutatókat is figyelembe kell venni. És ö, nem tudom, hogy mit gondol arról, hogy túlságosan konzervatív politikák miatt esetleg nem biztos, hogy elég mélységben reagálunk a válságra. Köszönöm szépen. Ami a nem szabvány jellegű intézkedéseket illeti, ezeket mind úgy alakították ki, hogy kivételes esetekben a monetáris politikai átviteli mechanizmusaink a lehető legjobban működhessenek. Ez az oka annak, hogy elindultunk ezen kivételes úton, a kivételes eszközök terén, ami azt jelenti, hogy korlátlan ö, mértékben lehet ö, fix ö, kamatlábbal hozzájutni finanszírozáshoz, ezt 2008. szeptemberétől vezettük be, és ami a többi intézkedést illeti a covered bond purchases és az SMP kötvény vásárlást is, ami illeti. Tehát az összes ilyen jellegű intézkedésnek az volt a célja, hogy megfelelő átvitelt tegyen lehetővé a monetáris politikában. És mindig azt gondoltuk, hogy ami a standard intézkedéseket illeti, az az alapvető célkitűzésünket kell, hogy tükrözze, mi szerint árstabilitást kell garantálnunk. Ez a mi megbizatásunk, ezért ezzel bíztak meg minket az emberek, és azt gondoljuk, hogy erre van szükség ahhoz, hogy az általános gazdasági stabilitás meglegyen. Mert hogyha az inflációs elvárásainknak nem felünk meg, vagy nem feleltünk volna meg, akkor sokkal rosszabb lenne a helyzet az árstabilitás szempontjából is ami a bankok, a banki műveletek adóztatását illeti. Még egyszer elmondom, hogy mi nem támogatjuk a pénzügyi műveletek megadóztatását, az FTT-t. A bankokkal kapcsolatban mindig is azt mondtuk, hogy először legyünk biztosak abban, hogy vannak új szabványaink, az előző kérdéshez kapcsolódóan is, és hogy ezen új szabványaink a lehető legjobban tükrözik vagy a lehető leginkább arányosak abból a szempontból, hogy a pénzügyi szektor a lehető legellenállóbbá váljon, és ezek után kell majd utána a kormányoknak megnézni, a kormányzóknak elnézést megnézni, hogy bizonyos adóztatásokat bevezetnek-e, és ez mind világszinten, mind európai szinten eléggé különböző lehet ezen álláspontok mindig a legutóbbi tapasztalat fényében születnek meg, és a legutóbbi tapasztalat az mindig az, hogy most az adófizetőknek is támogatniuk kellett a bankokat, és nagyon nagy a nyomás arra, hogy a bankokat megadóztassák. Ott, ahol ez megtörtént, nagy ez a nyomás. Ahol ez nem történt meg, ott sokkal ö, alacsonyabb ez a nyomás. Már nem igazán van sok időnk, Ulf a következő. Elnök úr, elnök asszony, köszönöm szépen. Elnök úr, ön a bevezetőjében elmondta, hogy nagyon fontos, hogy szoros legyen a koordináció az eurózóna és az USA között. A G20 azt a benyomást keltette a különböző üléseken, hogy pontosan ők is ezt szeretnék hasonló válaszokat kellene adni, hiszen globális válságról van szó. Két évvel később azt kell, hogy mondjam, hogy ha megnézem, hogy mit csináltak az Egyesült Államokban, és mit csináltak az Európai Unióban, hát nagyon nagy különbségek vannak, vannak azért hasonlóságok is, de vannak különbségek is, úgyhogy egy kicsit eh, csalódott vagyok, és nem beszélhetünk G20-as megközelítésről. És hogyha megnézem a valóságot a pénzügyi ágazatban, Németországban például a bankok, amelyek amelyeket megmentek a kormányok, megmentettek a kormányok, amelyek részben most már államiak, ezek hatalmas összegű, több milliós összegű bónuszokat fizetnek ki, és az embereknek az az érzésük, hogy business as usual, senki nem tanult semmit a válságból. Ha szeretjük, hanem a második dolog az az, hogy az európai pénzügyi stabilitási facilitás le fog járni három éven belül. Már most is tudjuk, hogy ez le fog járni, fel kell készülnünk erre, és semmi érdekünk nem fűződik ahhoz, hogy Görögország, Írország vagy bármelyik ország még egyszer olyan válságba kerüljön, mint néhány hónappal ezelőtt. Legyen -e egy újabb ilyen eszköz, vagy legyen -e valamilyen más strukturális eszköz, amelyet létrehozunk? Köszönöm. Válasz, ami az első kérdést illeti, egyetértek abban, hogy valóban nagyon nehéz a demokráciákban biztosítani azt, hogy globális konszenzus alapján eh, történjenek a lépések, és valóban minden tökéletesen koordinált legyen. De szerintem ön egy kicsit szigorú, ha fogalmazhatok így. Vannak eh, különbségek, de Nézzük az Európai Rendszer Kockázati Testületet. Elképzelhető volt az, hogy az Egyesült Államokkal ezt meg kell beszélnünk részletekben? Vannak olyan területek, amelyekben megvannak a saját hagyományaink, történelmünk, dolgok kezelésének a módja, és nem ugyanaz a koncepció az Atlanti óceán két partján ugyanarra a kérdésre, de ugyanaz a célunk és ez a rendszerkockázati testület, ez megmutatja azt, hogy az Atlanti-óceán mind a két partján arra gondoltunk, hogy egy olyan hatóságot kell létrehozni, amely közel áll a központi bankhoz, speciális felelősséggel rendelkezik. Tehát ez mind a két oldalon felmerült ez a megoldás. Nem akarok túlságosan naív lenni természetesen, de azt hiszem, hogy az ön értékelése egy kicsit szigorú. És azt is elmondanám, hogy ami a bank szabályozást illeti, valóban, amitről beszéltünk, arról nem csak az Egyesült Államokkal e, és a más iparosodott országokkal egyeztettünk, hanem feltörekvő országokkal is. És ez nem egyszerű. Nem, szer- nem fogalmaznék túlságosan pessimistán. Nagyon nehéz ez a feladat, nincs időnk arra, hogy illúziókban ringassuk magunkat. Ami az ön által említett eszközt illeti, az a feltételezésünk, hogy most, most kell a felügyeleti, a, a politikák felügyeletében változást elérni, akár makro, akár mikro, mikrogazdasági szinten. Egyetértek önnel abban, hogy tényleg nagyon fontos az, hogy mondhassuk, azt, hogy ez a koncepció, amelyet használni szeretnénk, hogyha valamilyen okból kifolyólag nem tudjuk elkerülni azt, hogy újból ilyen válságra kerüljön sor. Werner Langen következik. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Elnök úr, sajnos későn érkeztem elnézést azért egyes kollégák javaslataival kapcsolatban lenne kérdésem. Például, hogy ön mit szól ahhoz, hogy a, az eladósodásunkat közösség és közösségiesítsük. Ugye két éve már strukturális reformok zajlanak, és három év után előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor ö, kiderül, hogy ezek az úgynevezett nem standard intézkedések végül is azok, standardok, és az eurobondok ügye is elszabadul. Hogyan ítéli meg ön hogy ez a három év a meghozott intézkedések mennyiben elegendőek, és kellenek-e még továbbiak. Másodszorban pedig ön szerint kell-e további harmonizáció bizonyos területeken, különösen például, ami a szociálpolitikát, a nyugdíjkorhatárt illeti, a, az ír példát a cégek megadóztatásáról, amelyek szerintem meglehetősen piasztorzítóak. Nem lenne -e szükség arra, legalább az euró tagállamokban arra, hogy az eddigi válságokhoz hasonlóan több dolgot közösségiesítünk, és ezen belül ugye nyilván a központi magnak függetlennek kell maradnia, de nem jó az, hogy a tagállamok mind különböző módon közelítik meg a problémát, és olyan megoldásokat alkalmaznak, amelyeknek nem volt többsége eddig európai szinten. ECB is independent. Nos, a központi bank valóban független, mégpedig nagyon is független, és továbbra is ilyen függetlenként fogunk üzeneteket megfogalmazni, amelyek egyébként nagyon egyszerűek. Mindenkinek megvan a saját felelőssége. Mi az ástabilitást garantáljuk hitelesen, ezt a múltban is megtettük, a jövőben is meg fogjuk tenni, önöknek, tagállamoknak pedig mindent meg kell tenni, ami ebből fakad. Az egységes piac és valuta követelményeiből. Ezt újra meg újra elmondjuk, és el is fogjuk mondani. De egy kicsit úgy tűnt, hogy most a sivatagban kiabálunk, eddig, de most úgy tűnik, hogy meghallják már végre, amit mondunk, mert globális és nem európai válság sújtotta a világot, és talán most már odafigyelnek majd ránk. A második világháború óta legnagyobb válság volt ez. Az a gondolat, hogy európai kötvényeket, úgynevezett eurobondokat hozunk létre annak érdekében, hogy úgy hozzuk őket létre, hogy az tagállami kincstárak finanszírozzák ezeket. Nos, ezt nem, ezt nem akarjuk. Ez a felelősségnek a szétkenése lenne. Nem nyilatkoznék arról, hogy szerintem mi a legjobb módszere a stabilitási alap finanszírozásának. Ez valóban a kormányok dolga, hogy ezzel a felelősséggel megbirkózzanak az alap még nem régóta létezik, de hosszabb időre tervezték, és hosszabb távú problémákat fog kezelni, és úgy néz ki, hogy három, négy, 3,5-4 négy év múltán új problém, problémák fognak majd felmerülni, amelyekkel már akkor kell megbirkózni. Legalábbis abból indulok ki, hogy ha megtesszük, ami megtehető, a megelőzés területén, akkor is tudható, hogy lesznek ilyen új kihívások. Ö, és hát persze beüthet egyéb krach is. Még egyszer leszeretném szögezni, minden kormánynak meg kell tenni azt, ami megtehet, a bizottságnak, a tanácsnak, nekünk is nyilván, de mi, a bank, azt teljesítettük, ami a feladatunk, az árstabilitást, és erről mindenki elfeledkezik. Hogy egy hosszú időszakon át az árstabilitást garantáltuk, már pedig nekünk ez a dolgunk. És ebből a helyzetből adódik egyfajta felelősség is, amelynek értelmében mi most önöknek is, és a, a többi végrehajtó hatalomnak is üzeneteket fogalmazunk meg. E, e, pan Langen Köszönöm, elnök asszony. Trissi úr, Langen úr felvetett annak a lehetőségét, hogy például a nyugdíjkorhatást koordinálni kellene, egyeztetni kellene a tagállamok között. A kérdésem a következő. Mi az ön véleménye az egyes tagállamokban folyó és a tanács szintjén folyó tárgyalásokról, azzal kapcsolatban, hogy nagyobb legyen a rugalmasság az eladósodottság kiszámításában, ami a független nyugdíj alapokba való transfereket illeti. Ha jól tudom, kilenc tagállam beszél arról, hogy másként kellene ezt beszámítani. Ön, aki a konvergencia kritériumok legfőbb védelmezője, ön mit gondol arról, hogy milyen hatása lenne annak, hogyha elfogadnák, hogy a nyugdíjalapokba történő transfereket ne számítsák be az eladósodottságba. Jelenleg Európában arról beszélnek, hogy a jövőben milyen nyomásnak lesznek kitéve a tagállami költségvetések. És itt most konkrétan a nyugdíj alapokról beszélünk. Jelenleg a nyugdíj alapok a deficit kiszámításában nem számítanak bele. Azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos kérdés, ezt teljesen elismerem. Jelenleg ellentmondás van abban, ahogyan kiszámoljuk a nyugdíjakhoz általában társított felelősségeket illeti hiszen ö, hosszú távon, hogyha valaki hosszú távon a nyugdíjalapokba fizet be, ezért őt hátrányosan különböztetik meg. Úgyhogy valóban az ön országának is nagyon fontos ez a kérés. És én elismerem, hogy itt valódi problémáról van szó, és ezt meg kell oldanunk. De nem mi vagyunk, ahogy azt önök is tudják, felelősek ezen a területen de valóban elismerem, hogy itt probléma van, és ezt meg kell oldani. Hiszen a jelenlegi eljárásmód egyszerűen igazságtalannak tűnik azzal kapcsolatban, hogy a valós helyzetet hogyan értékeljük. Edward, Trisi úr, nem kérdőjelezem meg azt az igényt, hogy egy országnak szüksége van arra, hogy ambiciózus pénzügyi konszolidációra van szüksége, legyen az egy ország vagy egy országcsoport. De most már az összes országról van szó, és mintha valami filozófiát ö, látnánk itt körvonalazódni, miszerint egy megoldás mindenkire megfelelő lesz. Ez valóban probléma, hiszen most azt mondják, hogy a megtakarítás jobb, mint a kiadás, és hogy a korlátozás az önmagában már érdem, és hogy az export jobb, mint az import. Hogyha valaki kilóg a sorból, és egy kicsit fentebbről látja a dolgokat, azt gondolja, hogy ez mindenki számára megfelelő megoldás. Most az én kérdésem az Európai Központi Bankra vonatkozik. Mi szerint kommutatív monetáris politikát folytat, és ahhoz, hogy a gazdaságot stabilizálja, hogyha jövőre az összes ország az összes szigorító intézkedést bevezetné, mely intézkedésekre lenne szükség? Köszönöm a kérdését. Először is, ami a mi politikánkat illeti, valóban megerősíthetem, hogy ezt akkomodatívnak tartjuk, és megerősíthetem, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ami a standard intézkedéseket illeti, ezt mindig a közép- és hosszú távú árstabilitás fényében fogalmazzuk meg. Ami a non-standard intézkedéseket illeti, azt annak fényében hozzuk, hogy figyelembe vesszük, hogy a piacok nem tökéletesen működnek, és azt akarjuk biztosítani, hogy a monetáris politikánkat megfelelően tudjuk átvinni. És a továbbiakban is meghozzuk az összes olyan döntést, amely azért szükséges, hogy az árstabilitást tudjuk garantálni bármilyen körülmények között. Bármilyen új körülmények adódhatnak Európában vagy Európán kívül, bármikor. És ezzel kapcsolatban mi szavahihetőek vagyunk, hiszen a megfigyelők a múltba is néznek, és a jövőre vonatkozóan a múltból vonják le a következtetéseket. És mint már mondtam, még mindig tartjuk azt a célkitűzést, miszerint 2% alatt, de a 2%-hoz közel legyen az infláció, és ez az inflációs és a deflációs kockázatok megfelelő értékelését is tükrözi. Ennek fényében még egyszer azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül óvatosan kell eljárni azzal kapcsolatban, hogy mi az ellenpélda, amihez hasonlítjuk magunkat. A, nem feltétlen igaz az, hogy a legtöbb államban lineáris lenne a gazdaság fejlődése. Nem mondható el sok államra, hogy a lineáris modell lenne a megfelelő. Sok helyzetben inkább azt tudjuk elmondani, hogy nem lineáris hatásokat is látunk, és olyan költségvetési politikákat indítanak, amely középtávon ö, megnyugtató. Ez azt gondolom, hogy fontosabb. Ez a jó út, hiszen még egyszer azt gondolom, hogy jelenleg több esetben a bizalom hiánya az, amivel számolnunk kell. A bizalom csatornái negatívan működnek, és hogyha nem hozunk döntést, akkor még negatívabban fognak működni. Tehát ez a jelenlegi helyzet. Ami minket illet, mint már mondtam, a jövőben is mindent megteszünk amire az árstabilitáshoz van szükség, különösen középtávon. Ami a monetáris agregátumok és kölcsönök kérdését illeti, megint csak rendkívül fontos kérdésről van szó, és ez valahol benne volt az önkérdésében is. Ami az M3 értékelését illeti, augusztusban ez egy 0,01 százalék volt, 0,2 volt júliusban, és 0,2 volt júniusban is, tehát egy kicsit nőtt a háztartási hitelek száma, és ami a vállalati hiteleket illeti, az mínusz 0,1 a mínusz 0,1-hez képest. Tehát ami a monetáris elemzést illeti, ez is azt mutatja, hogy egy kicsit azért beindul a dinamizmus, persze ez nem meglepő, hiszen egy recesszió után mindig láthatjuk, hogy a hitel kamatlábak egy kicsit megnőnek, és Természetesen rendkívül fontos és rendkívül sajnálatos volt a recesszió, ami mögöttünk van. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vicky Fordi az utolsó kérdés joga. Köszönöm szépen, köszönöm Trisi úrnak a hozzászólását a fenntartható pénzügypolitikáról és az ösztönzökről arra, hogy hogyan lehet elkerülni az ilyen válságokat. Nos, beszéljünk a szankciókról. Hogyha egy eh, magánszemély nehézségekbe kerül, akkor elvárjuk, elvárjuk tőle, ugye, eh, hogy fizesse vissza a eh, hiteleit. Hogyha egy ország azonban válságba kerül, az Európai Bizottság is tesz bizonyos javaslatokat, illetve a tagállamok is tesznek bizonyos javaslatokat arra vonatkozóan, hogy elvegyenek pénzt ettől az országtól. E, hogyha megnézzük az EFSF-nek a az inflációs hányadát és a kollateralizációs rendszert, e, az nagyon e, drágává teszi az ország számára azt, hogy kölcsönt vegyen, vegyen fel. Tehát a tagállamoknak nagyon nehézé tesszük azt, hogy hitelhez jussanak, nagyon drágává tesszük számukra a hitelkártyát gyakorlatilag, és ezzel nagyon ne- megnehezítjük a dolgukat abban, hogy visszafizessék a hiteleiket és az adósságukat. Válasz, köszönöm szépen. Valóban nem meglepő, hogyha valaki nem megfelelően viselkedett, akkor ez, ennek az árát meg kell fizetnie. Ez így van. Ami azt illeti, hogy maga a segély, vagy a segítségnek is ára van, és a segítség is drága, ez a kormányoknak az ötlete volt. Azok kormányok azt mondják, hogy nem lehetünk olyan helyzetben, hogy erkölcsi kockázatot teremtünk azzal, hogy olyan viselkedést ösztönzünk, ami további válságot vált ki. Nem mondhatom azt, hogy teljesen máshogy kellene viselkednünk, teljesen más fellépésre lenne szükség. Ezek a, a helyzetek nem szabadna, hogy előforduljanak, ezeket meg kell előzni a moral hazard kérdése valóban nagyon fontos kérdés, eh, amelyet eh, minden parlament eh, nagy elővigyázatossággal vizsgált meg, és biztos vagyok benne, hogy ezt önök is így tették. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdéseket, nagyon sok kérdést valóban szenvedéllyel és lelkesedéssel válaszolt meg az elnök úr. November 13-án lesz 4 óra 30-kor a következő találkozónk. Köszönöm szépen, elnök úr. Folytatjuk egy pillanat múlva a napirend megtárgyalását. Okay, those who are leaving could do so. Kérem a kollégákat, hogy akik most távoznak, azok ezt csendesen tegyék, hogy folytathassuk a munkát. Ez a hatos napi rendi pont megtárgyalását jelenti, az unió gazdaság irányításának és stabilitási keretének javítása, különösen az euróövezetben címmel. Van egy előadónk, Fejó Diogo, akinek a jelentéséhez a módosítókat fogjuk most megvitatni. Mielőtt megadom neki a szót, még egyszer csendet kérek. A folyosón a beszélgetést kérem a kollégák hagyják abba, vagy üljenek le, vagy menjenek ki. Nagyon sok módosítót kell megbeszélnünk, nincs időnk várni hosszan arra, hogy itt csend legyen. I can, I can do what they do in the House of Commons and start naming akkor név szerint fogom mondani, hogy ki az, aki nem ült le még, és nem hajlandó csendben lenni, ahogy ez nálunk szokás a Westminsterben. Jó, akkor Fejó úr, ez már hatott. Öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Jelentésem a gazdasági irányításról szól, és arról, hogyan, hogy hogyan lehetne javítani a stabilitás kereteit. 250 módosító született, köszönöm a kollégáknak a nagy érdeklődést, a különböző frakciók nagy érdeklődést mutattak a téma iránt, komolyan részt vettek a vitában. és a jelentés megírásának munkájában. Szerzőként azzal kezdeném, hogy mivel nyílt vagyok minden módosítóra, ezért igyekeztem párbeszédet fenntartani minden Shadow jelentéstevővel, és azt mondhatom el most a bizottság tagjainak, hogy továbbra is ez lesz a hozzáállása, mint ahogy eddig is mindig ez volt. Nyolc ajánlást fogalmaztam meg jelentésemben. Kettő ezek közül ö, módosul most a multinacionális felügyeleti keretrendszer, című ajánlás a tagállam és az unió együtt, tagállamok és az unió együttműködéséről, és a stabilitási növekedési paktum szabályainak reformjáról szóló ajánlásom van itt most terítékem. Ami a multi, multilaterális felügyeletet illeti, azt szeretném hangsúlyozni, hogy a módosítók, amelyek az indikátorokra vonatkoznak, és a növekedési paktum megerősítésére, elsősorban az eladósodás megfékezését szolgálják. Az én jelentésem fő vonulata az, hogy ráterelje a figyelmet a jelenlegi európai jogalkotásra, más szóval. Egyes javaslatok, amelyek itt megfogalmazódnak, azok intézményi következményekkel is rendelkezhetnek, például az eurokötvények léte vagy nem léte is kérdés, és a szerződések módosítása is felmerülhet, mert a jelenlegi keretek között megvitathatjuk ugyan e, ilyen javaslatok előnyeit, hátrányait, de nagyon nem tudunk ellépni. Tehát e, biztos, hogy előbb-utóbb a szerződések módosításai szükségesé válhat. E, ezért egyelőre most én még csak a másodlagos jogalkotás területén foglalkozom azzal, hogy mit lehet tenni a meglévő keretek között. És ahol a fő vita van, az a következő terület. A kivételek területe, hogy ezeket hogyan kezeljük. Relativamente à dívida e ao cumprimento do... A kormányok adósság vonatkozású felelőssége a GDP arányában. a számokat a felügyeleti keretrendszer keretén belül kell tekintenünk. És jelentésem arra azt szeretné, hogy konszenzusos döntést hozzunk itt a parlamentben, és a köztes jelentés értékelése után, a tanács és bizottság köztes jelentése után most a parlamentnél van a labda, és itt a gazdasági irányítás, kormányzás tekintetében nagyon fontos szerepet játszhatnánk. Mert mi tartjuk a kapcsolatot a nemzeti parlamentekkel, és ebben nagy potenciál van. Engedjék meg a kollégák, hogy még egyszer felhívjam a figyelmet arra, hogy én nyílt vagyok, tényleg nyílt vagyok minden módosítóval szemben, még továbbiakat is be tudok fogadni. Szívesen folytatok párbeszédet mindenkivel, és remélem azt is, hogy a most elhangzó vita gyümölcsöző lesz, és végül is létrejön egy olyan keret, amelyen belül lehet javítani azokat a indikátorokat, amelyekről ugye szóltam a jelentésemben. Végül pedig hadd adjak hangot reményemnek, hogy hamarosan a bizottsági szavazás előtt, október 5-e előtt megegyezésre jutunk, és mindent tető alá hazunk. Ennek megvan az esélye. Előre is köszönöm a kollégáknak, hogy ez sikerül. Köszönöm szépen. Akkor én most azt javaslom, hogy az, először az árnyék jelentéstövők szóljanak hozzá, és aztán a többiek. Elisa szeretett volna hozzászólni, tessék. Köszönöm szépen. Angolul fogok beszélni, mert ez így gyorsabb lesz. Gratulálni szeretnék Féje úrnak. Valóban nagyon nyílt szellemmel fordult a kompromisszumok felé, és azt gondolom, hogy itt a parlamentben ilyen kritikus és érzékeny témák esetében nagyon fontos az együttműködés, hogy valóban egységes álláspontra jussunk. És a szocialisták ebben a szellemben dolgozták ki a módosító javaslataikat. És nagyon szoros párbeszédet alakítottunk ki Fejó úrral és a néppárttal, az Aldéval és a többi frakcióval is, amelyek módosító javaslatokat nyújtottak be. Megpróbálunk tehát valóban kompromisszumos javaslatokra jutni. Ahogy Fejó úr említette, azt gondolom, hogy nagyon általános, széles körű megegyezés van jelen pillanatban a hármastól a nyolcasig terjedő ajánlások tekintetében. Mindemellett azt gondolom, hogy még mindig fontos az, hogy megbeszéljük a részleteket. Az egyik részlet egy anyag, egy beszámoló, egy jelentés, amivel foglalkozunk a 42-es szabály szerint. Azt gondolom tehát, hogy világosan kell megfogalmaznunk azt, hogy mit várunk az Európai Bizottságtól. És ezen a területen is, ahol mindannyian egyetértünk, itt is nagyon fontos az, hogyha azt kérjük, hogy például egy magas szintű munkacsoportot hozzanak létre, vagy beszéljünk arról, hogy egy európai monitorozó alap létrehozása is fontos lehet, vagy egy európai valuta alap létrehozása fontos lehet. Ez világos ütemterv mellett kellene, hogy folyjon. Különös tekintettel, amikor arról beszélünk, hogy mit szeretnénk a későbbiekben megvalósítani. Emellett azt is meg kell beszélnünk, hogy a parlament mit ajánl az euró ö, csoportnak. Nagyon sok módosító javaslat van ezen a területen, és a jelentéstevő itt nem dolgozott ki kompromisszumos javaslatot. Mi tettünk erre egy javaslatot, ez nem kritikus kérdés, de mégis az euró csoportra vonatkozóan valami hasonlót szeretnénk elérni. az Európai Unió külső kapcsolatait is bevonva ebbe, az Európai Unió külügyi főmegbizottját is meg bevonva ebbe, és szeretnénk meghatározni, hogy az Európai Unió merre szeretne elindulni. Hogyan lehetne erősíteni és hatékonyabbá tenni az eurócsoport irányítását? Tehát a 3-astól a 8-asig terjedő ajánlásokra ennyit tudok mondani. Ami az 1 és a 2-est illeti, hát egyetértek azzal, hogy itt komplexebb problémákról van szó. És azt gondolom, hogy amit nekünk, parlamentnek és szakbizottságnak meg kellene tárgyalnunk, az az, hogy milyen messze akarunk menni. Az euró csoport hatásköreinek megosztásában, és mi történik Európa többi részével, vagy Európa teljességével. Vicky Ford benyújtott módosító javaslatokat, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy az Eurogrupot csoportot mindig el kell határolni a többiektől. Szerintem egészen egyértelmű az, hogy az eurócsoportra e-, e-, külön szabályok vonatkoznak, de hogyan tudjuk az eurócsoport és a nem eurócsoport országok közötti kapcsolatokat zöggenőmentessé tenni, nem elfeledve azt a tényt, hogy nagyon sok olyan tagállam van, amelyik ugyan még nincs az eurócsoportban, de erre készül. Nem arról van szó, hogy, hogy erősíteném azt a koncepciót, hogy lehet választani, hogy az ember mit akar elfogadni, és mit nem az eurócsoporton belül és kívül, sokkal inkább ugye az egységes belső piacra, egységes pénzügypiacra koncentrálnék. A második dolog, ez egy részletkérdés, nem tudom, hogy Danita Hübner itt van-e, de van itt egy megfogalmazás, a 10A kompromisszumban, amit nagyon érdekesnek tartok, eh, amelyben megpróbálják előre látni azt, hogy milyen kölcsönös hatásai lehetnek a tagállamoknak egymásra, de Dalota Hübner abból indul ki, hogy az Európai Bizottságnak küszöböket kellene meghatároznia. Nem tudom, hogy ez gyakorlatilag jó-e, vagy eh, előnyöse. Ami a deficitet és az adósságot illeti, Világos, hogy az adósságra és a deficitre vonatkozó kritériumokat sokkal inkább összekapcsolt módon kell kezelni, hiszen a, a paktumnak éppen ez volt a gyengesége, hogy a deficit kritériumra helyezett túl nagy hangsúlyt, és nem vette figyelembe az adósság kritériumot. A 60%-os adósság kérdés, hogy ez automatikus szankciót vagy automatikus ajánlást vált -e ki. Jobban kellene tudnunk, ismernünk az adósság és a deficit közötti kapcsolatot hogyha szeretnénk kihasználni az előnyét annak, hogy a kettőt egyben kezeljük, akkor meg kell nézzük, hogy ezek milyen kölcsönhatással vannak egymásra, nem pedig értékekből kell kiindulni. Gyakorlatilag és technikailag ez azt jelenti, hogy én nem igazán látom ezeknek a küszöbök, küszöböket, ezeknek az értelmét, és nem igazán látom ennek az automatizmusnak az értelmét. Emellett van még egy fontosabb kérdés, ami politikailag nagyon-nagyon érzékeny kérdés, mégpedig az, hogy hogyan, mennyire lehetne a, személy, vagy a félautomatikus szankciókkal előrelépni, amelyet az Európai Bizottság vet ki, anélkül, hogy a tanácsot bevonnánk ebbe. Ez egy nagyon kritikus kérdés és érzékeny kérdés. Azt hiszem, hogy sikerült a legnagyobb frakciók között megállapodásra jutni a krízisbizottságban, és ez nagyon kiegyensúlyozott megállapodás volt erősítjük a bizottság szerepét, de ami a célok elérését illeti, eh, ahhoz, hogy eh, most szankciókat fogalmazzunk meg, és ezeket az Európai Bizottság, ezeknek a lehetőségét, kiszabásának a lehetőségét az Európai Bizottság kezébe adjuk, az eh, nagyon nagy hitelvesztéshez vezethet. Ezt úgy ismerjük már a múltból. Tehát, hogy az Európai Bizottság eh, szankciókkal, eh, szankciókat vessen ki a tagállamokra, anélkül, hogy ez a tanácsor átmenne, ez nem biztos, hogy jó megoldás. Világos, hogy eh, az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik-e, de nem favorizáljuk az egyszerűsített eljárást, mely szerint a bizottság eh, a tagállamokra kivett szankciókat, anélkül, hogy az tagállami kormányok ezt ellenőrizhetnék, vagy erre hatásuk lehetne. Ami a gazdasági kormányzást illeti, ezt gyakorlatilag is úgy interpretálták, mint a növekedés és a stabilitási paktum erősítése, megerősítése, és a gazdasági kormányzás mögött azonban egy szélesebb körű gondolat húzódott meg, mégpedig az, hogy hogy a növekedésen és a stabilitáson túlmenjünk, növekedési és foglalkoztatási paktumról lenne itt szó. A stabilitási paktum önmagában nem növekedési paktum divergenciákra került sor, mégpedig azért, mert különböző országok különböző országok ugyanazon szabályok alá voltak vetve, ugye közös valutájuknak köszönhetően, de közben a gazdasági fejlődésük divergálódott. Specifikus ajánlásokat kell tenni a növekedési és foglalkoztatási paktummal kapcsolatban ami túlmegy egy tisztán stabilitási paktumon. És az Európai Parlamentnek ezt kellene hangsúlyoznia, és ez fontos az én frakciómnak legalábbis. Szeretnék köszönetet mondani. Megköszönném az Európai Parlamenti frakcióknak, hogyha sikerülne együtt ebben valamilyen valamilyen kompromisszumra jutni. az eurozónában a gazdasági kormányzást illetően, és az Európai Unió szintjén is. Köszönöm szépen az együttműködést, és továbbra is azt gondolom, hogy a megegyezés felé haladunk, és remélem, hogy ebben a szellemben dolgozhatunk tovább, és egyértelmű parlamenti közös álláspontot érhetünk el. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kramon. Gracias, señora presidenta. Voy a utilizar la lengua castellana, porque es la lengua con la cual... Spanyolul szeretnék beszélni, hiszen a szerzőnk is szerzőnkkel is ezen a nyelven szoktam kommunikálni. Én 30 módosítót nyújtottam be körülbelül ehhez a jelentéshez. És a többségük ezt liberális kollégám be is fogadta. 15-öt mindenképpen már, és remélem, hogy jövő hét végéig még meg tudom győzni, hogy még több módosítómat ö, foglalja bele kompromisszumosokba. Négy fő mondandóm lenne. Először is. Én kemény vonalas vagyok a Libe frakción belül, tehát én szigorúbb ellenőrzést szeretnék a tagállamokkal szemben, különösen ami a deficit célokat és a államadóságot illeti. Spanyolországban továbbra is túl nagy az eladósodási hajlam, és ez most már strukturális problémává vált. Ha van és lesz európai gazdaságirányítás, és ezt szeretnénk megerősíteni, akkor szigorúan kell eljárnunk olyan országokkal, akik eurótakként ennyire fegyelmezetlenek. Spanyolország hát ennyi szóval nem a skandináv országok mintáját követi, ugye a szocialista kormányok, már bocsánat, ezt elmondhatom a saját pozíciómból, valahogy nem képesek erre. Aztán itt a másik téma, az Európai Valuta Alap. Múlt szerdán Axel Weberrel és más képviselőivel beszéltünk az alapnak, és ők ellenezték az Európai Valuta Alap létrehozását. Fontos, hogy azonban legyen egy saját mechanizmusunk, amelyen részt vehetünk a nemzetközi fórumok munkájában. Üdvözlöm az euró kötvények kiadását, mint gondolatot, illetve ezek felhasználási céljait a nagy európai infrastruktúra projektek finanszírozása érdekében. Spanyolországban még mindig nincs például vasút összeköttetés, rendes vasúti összeköttetés Európával. és ennek nyilván vannak fizikai korlátai, nem egyforma a nyomtáv, de hát ezeket át kell hidalni, még hogyha nehéz is ez a feladat. Ezért üdvözöljük tehát ezt a fajta eurókötvényes finanszírozási struktúrát. Végül pedig a 164-es módosítóról szólnék, ahol azt követelem kérem, hogy szülessék meg egy felmérés arra vonatkozóan, hogy mik az előnyei és hátrányai egy közös európai pénzügyi alapnak. Választókörzetemben vannak, akik megkérdezik tőlem, hogy mit jelent az, hogy gazdaságirányítás európai szinten? Erre azt szoktam válaszolni, azt, hogy olyan lépéseket kell tennünk, amelyek eredményeképpen végül valódi gazdasági kormányzás jön majd létre, hiszen van már közös valuta, és közös döntéshozás nélkül ennek a valutának így nincs értelme, nincs közös költségvetési politika, még koordináció sincs a költségvetések között. Tehát a gazdasági együttműködés is jó, de ez még nem minden. Köszönöm a kollégáknak, hogy együttműködtek és remélem, hogy még a többi módosítómat is sikerül majd elhelyeznem kompromisszumokban, és köszönöm, hogy befogadták az eddieket is. Viki? Um, thank you very much, and thank Köszönöm szépen, köszönöm Fejó úrnak is, hogy milyen figyelmesen meghallgatta az agályainkat. Az általam beadott módosítóban elmondom, hogy mik azok, amelyeket csak az eurótérségre kellene vonatkoztatni, és másokat nem csak, és részletesen megpróbáljuk kimutatni, hogy mik azok, amik működnek, és mik azok, amik nem, és azzal a célral is, hogy az alapszerződésen belül maradhassunk. Az én tagállamokban és más tagállamokban is felmerül ez a probléma nem igazán támogatják az új szerződésbeli módosításokat, és ez tehát egy olyan érzékenység, amit figyelembe kell venni a jövőben a szerződés módosításával kapcsolatban. Tehát készen állok arra, hogy erről részletesebben beszéljünk, de gondolom, hogy már értő, hogy mire célzok. Fontosnak tartom, hogy célra törő maradjon ez az jelentés, ami a különböző mutatókat illeti, hogy mit kell mérni, mit nem kell mérni a jövőben. Nézzük meg a makrogazdasági mutatókat. Ez legyen a kiinduló pontja annak, hogy hogyan akarjuk elérni a jövőben a stabilitást, és nem kell részletesen mindent leírni, amit szeretnénk mérni úgy általában. Legyünk tehát pertinensek, célra törőek. Ami a bírságokat illeti, ahogy tudják, már elmondtam, hogy nagyon érzékeny kérdésről van szó, hogy ne rúgjunk bele olyan emberbe, aki már egyébként is a Földön van, tehát a szerződésre is figyelemmel kell lennünk, nem kell túlságosan messzire menni ezzel kapcsolatban. Ami a tagállamok költségvetésének a stressz teszt, stressz teszt kérdését illeti, hát meghallgatnám szívesen az egyes érveket, de az a gyanúm, hogy hogyha egy kormányban a költségvetés rosszul pontozzák, akkor onnantól kezdve csak erre a kormányra fognak odafigyelni, hogyha egy miniszterelnök valamit megad, akkor elindul a vita arról, hogy ez túlságosan magas vagy túlságosan alacsony értéke, és nem tudom, hogy milyen hozzáadott értéke lenne annak, hogy egy ilyen upside, downside és base minősítést bevezessünk a költségvetéssel kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy egyértelmű, hogy a nemzeti költségvetés továbbra is a nemzeti kormány felelőssége alatt áll, és mindenképpen látjuk annak az előnyét, hogy az európai szemeszterbe bevonjuk a, a tagállamokat, hogy megnézzük egy adott intézkedés kihatását a többi tagállamra, de azért végső soron mégiscsak nemzeti felelősségről és nemzeti hatáskörről van szó, és köszönöm, hogy biztosítják, hogy a nemzeti parlamenti ütemtervet tiszteletben tartják majd. És ami a bizottságot illeti, a bizottság nem csak a költségvetési deficit szintjét kell, hogy mérje, hanem azt is, hogy milyen kiadási prioritásai vannak a kormányoknak. Azt gondolom, hogy itt a bizottság túlságosan messzire megy, ami engem illet, hogyha egy tagállam meghatározza a költségvetését, és mindezt elővigyázatosan teszi, akkor ő maga dönthessen arról, hogy ezt hogyan fogja elkölteni ezt a költségvetést, nem pedig az Európai Unió. Hogyha be akarunk vezetni büntetéseket, és a strukturális alapokat akarjuk megvonni, akkor nem tudom, hogy miért nem vonhatnánk meg a kap alapokat is. Ezzel kapcsolatban meghallgattam a megjegyzéseket, ami az európai infrastruktúrális kötvényeket illeti. Teljesen egyetértek, hogy milyen jó lenne, hogyha olcsón lehetne kölcsönhöz jutni az infrastruktúra modernizálására, ez csodálatos lenne. De azt hiszem, hogy óriási erkölcsi kockázata van ennek, hogyha van egy közös garancia 27 tagállamból, vagy csak az eurótérség tagállamaiból, az önök spanyol vasút infrastruktúrájának, hogyha valaki ö, csődöt jelent, akkor Spanyolország képes lesz arra, hogy a másik ö, tagállam csődbejutása miatt átvegye ezt a kockázatot. Tehát óriási nagy itt az erkölcsi kockázat, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezek után a költségvetést kezelni, különösen a kis tagállamokban, akik azt mondják, hogy ha egy másik tagállam csődbe ment, akkor az ő helyzetük is ezzel megváltozott. A múlt héten azt hiszem, hogy mm, elhangzott már mindez, hogy ennek nagy az erkölcsi kockázata. Ami a szuverén adósság és egyéb besorolásokat illeti, volt egy kiváló munkadokumentum, a parlament készítette ezt ezzel kapcsolatban a múlt héten, mivel a szuverének nulla kamatlábbal adnak ki bankoknak hitelt, semmilyen tőke elvárás ellenében, ez azt erősíti meg, hogy a szuverén adósságpiacokon ennek komoly kihatása lehet, és azt hiszem, hogy a zéró kockázat besorolást kell különösen az eurózónában elérni, különösen a saját valutájukra vonatkozóan. Tehát nem szabad, hogy automatikusan zéró besorolást, nulla besorolást kapjon egy valuta. Köszönöm szépen, Filip. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek, hogy elkészítette a jelentését és a kompromisszumokat. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy egyetértek nagyon sok mindennel ebben, azonban van itt még egy kérdésem, egy, kérdé- egy témáról, az adóztatás témájáról. Nagyon óvatosan és elővigyázatosan utalunk erre hogyha fenntartható közfinanszírozásról beszélünk, akkor ez a fenntartható kiadási és bevételi oldalt is magába foglalja, és mind a kettő számít. És szeretnénk, hogyha ez egy kicsit jobban visszatükröződne a jelentésben anélkül, hogy túl messze mennék, vagy túlságosan részletekbe mennék. Nagyon sok témát megvitattuk már itt a szakbizottságban, az automatikus információcserére gondolok, a CCTTB-re, a közös konszolidált adóalapra, a vállalati adó alapra és egyéb kérdésekre, ezekre is utalnunk kell. Aztán valami, még egy kérdésem van. Azok a pontok, amelyekre nem vonatkozik a kompromisszumos javaslat, ezek a pontok is mégis benne lesznek a jelentésben, vagy úgy gondolja-e, hogy ezek a nem kerülnek be jelentésbe. Még két dolgot szerettem volna fölvetni. Egyrészt az adósság fenntarthatósága, vagy az elő, eladósodottság fenntarthatósága. Ahhoz, hogy a makrogazdaság fenntartható maradjon, ahhoz mind a köz, mind a magán szférában fenntartható adószintekre van szükség, tehát ez vonatkozik a magánadóságokra és az államadóságra. A másik a deficitre és a többletre vonatkozik. vonatkozik. Valakinek a e, töblete, az másnak a deficitje, ez egy nulla összegű játék, és hogyha túlságos, e, túlzott deficitet engedhetünk meg magunknak, akkor lehetnek túlzott e, többletek is. Mind a két oldal, az egyenlet mind a két oldalán fel kell lépnünk. Végül pedig a folyamattal kapcsolatban mondanék valamit. Ami a folyamatot illeti, ez jó példa arra, összehasonlítottam ezt a krízisbizottságnak a jelentésével is, tehát a parlament ismétli önmagát. Én azt gondolom, hogy ezt a jelentést le kellene zárni, el kellene fogadni, minél gyorsabban, mert eh, hamarosan el kell kezdenünk a valódi munkát. Eh, minél gyorsabban zárjuk ezt le, mert tényleg egy kicsit aggódom amiatt, hogy eláraszt bennünket a munka. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szilvi. Oui, rapidement, parce que notre shadow... Nagyon röviden, mert Ramon a, az árnyék jelentéstevőnk. Tehát ami a várható szövegeket illeti először is köszönet Diego-nak a munkájáért, és hogy ilyen nyitottan áll a kérdéshez. Van valamit nagyon fontosnak tartok, az az, hogy az ütemtervre gondoljunk. Szerdán a bizottság a jogalkotási javaslatait fogja bemutatni. A Task Force Van Rompuy elnök úr vezetésével létezik, és előállhat gondolatokkal, de azért a bizottságnál van a kezdeményezés monopóliuma, és így kell nekünk is eljárnunk, és mi magunk is hozzájárulunk a vitához, és ezt mindenki üdvözlendőnek tartja természetesen ami a határidőket illeti, tény, hogy gyorsan el kell fogadni ezt a nagyon jó minőségű jelentést, tehát nincsen ok arra, hogy késlekedjünk, és megnézzük, hogy utána mi jön. Ami a javaslatokat illeti nekünk jelentéstevőként, hogy mi a munkánk, azt gondolom, hogy az lesz itt a munkánk, hogy megtartsuk a ö, folytonosságot a mostani a szerződés alapján javasolható intézkedések között, a bizottság javaslatain kicsit túlmenő intézkedéseket kell megnézni, például ami az eurótérség külső képviseletét illeti az, F, az IMF szintjén, a világbank szintjén, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban módosítókat nem tudja könnyen figyelembe vehetőnek. Én azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy kérjük azt, hogy legalább az euró térséget az IMF szintjén képviselhessük a jelenleg folyó fejlemények fényében Európának proaktív módon kell fellépni, és nem szabad az IMF-re várnia. Ezzel kapcsolatban, hogyha összeülhetnénk, és az egyes lépéseket meghatározhatnánk, ahogy az euró bevezetésével kapcsolatban is ezt megtettük különböző határidőkkel. Még valami fontos, a nagyon fontosnak tartjuk, legalábbis én magam, és erre kap, ezzel kapcsolatban az eurócsoport titkárságával kapcsolatban is tette módosítókat. Nem szabad túlságosan felfújni, megerősíteni az intézményeket. Most én a Task Force-ra nem reagálnék, de hát azért meg kell várni, hogy mi lesz az eredmény annak. Nem biztos, hogy jobb lesz az, mint amit a bizottság javasol. Tehát, hogyha tisztázni tudjuk a hatásköröket, a felelősségeket és közösségi módszert alkalmazhatunk, ezt fontosnak tartom. És jön az utolsó megjegyzésem, mi a szerepe a parlamentnek mindebben? Azt gondolom, hogy jelenleg túlságosan sok érdekes ötletet hangoztatunk azzal kapcsolatban, hogy a bizottságnak meg kell erősíteni a felügyeleti szerepét, hogy legyen az a rendszerkockázati testület, vagy más területen a szakértelemnek milyen nagy szerepe van, de mi legyen a szerepe a parlamentnek? Azt hiszem, hogy valóban független valóban európai erős, határozott testületre van szükség, testületekre van szükség, akik viszont felelősek azzal, hogy beszámoljanak a parlamentnek a munkájukról. Hogyha a tagállamok között megakad a szolidaritás, akkor bizonyos tagállamokkal tabuk nélkül és anélkül, hogy itt boszorkányüldözést indítanánk, meg kell nézni, hogy hol lehet erről ö, nyitottan szupranacionális nyilvános szinten beszélni, hát a parlamentben. És azt gondolom, hogy nagyon sok kolléga aggáját tükrözi minden, és hogyha a szerződés rendelkezéseit akarjuk figyelembe venni, szerint a közös valuta ez egy közös felelősség, hát elnézést, én úgy gondolom, hogy a nemzeti parlamentek akkor végezzék a saját dolgukat és nem igazán nyűgöz le engem az, ahogy bizonyos nemzeti parlamentek rendszeresen és ismételten megszegik az alapszerződésben aláírt vállalásaikat, és én a saját országomról is beszélek, tehát ami a szuverenitás szintjét illeti természetesen, ezt tiszteletben kell tartani, de a nemzeti parlamenteknek is felelősségük van, és az a Lisszaboni szerződés alapján ezzel élni kell. Sven. As it's already... Sven, parancsolj! Mivel már nem sok időnk van, csak egy megjegyzésem lenne eljárási jellegű. Ha, hogy képesek vagyunk-e közös európai javaslattal élni, ez azon múlik, hogy mennyire tölti be a parlament a szerepét. Ami a pénzügyi szolgáltatásokat illeti, a parlament komoly szerepet játszott minden jelentés megírásakor, és azt hiszem kialakult egy olyan érzés, hogy ezzel hozzájárultunk ahhoz, hogy ezek a javaslatok jobbak lettek a polgárok számára, és olyan szempontból is, hogy hogy ideológiai, ideológiai függetlenül technikailag egyszerűen jobbak lettek. Tehát azokon a pontokon, ahol bele lehetett nyúlni jól, ott belenyúltunk és elvégeztük a munkánkat. Itt most ugyanezt kéne csinálni e téma kapcsán, ezt a szerepet kéne továbbvinni. És nagyon komolyan veszem, amit a kolléga mondott, Eliza, és mások is, hogy e kérdés kapcsán ez nem lesz ennyire egyszerű, mert a vita a válságbizottságban fog zajlani, és élesedni fog, és ahogy Fejó úrnak most persze fontos szerepe van a jelentés megírása révén, de a bizottságunk szerepét is növelni kéne általában. Mert ha a jelentés fontos pontjai kapcsán a hagyományos vonalak folytatása történik makroekonomiai szempontból, akkor, akkor a parlament európai szerepének, erős európai szerepének a lehetősége meg fog gyengelni, és amikor a valódi problémák megvitatása következik a tanácssal, akkor már erejét vesztetten kell oda vonulnunk. Pedig erre nagyon nagy szükség lenne a közös gazdaságirányítás miatt. Tehát ösztönözném a kollégákat minden frakcióban, hogy vegyék nagyon komolyan ezt a dolgot, mert itt nem egyszerűen arról van szó, hogy most egyes szavazásokat megnyerjünk itt az ekonom belül, hanem az a tét, hogy olyan megoldásokat kéne találni, amelyek képesek minket átvinni a hagyományos ö, ö, ö, törésvonalakon túl, a bal és jobb törésvonalán túl egy új világba, és erős pozícióba helyez minket a tanácssal folytatandó tárgyalások során. Minden kollégára számol, számítok ebben az ügyben. Az utóbbi hónapok során több kolléga ezt megértette, egyre többen vagyunk, akik ezt értik, de mindenkinek ezt meg kell érteni, mert egyébként a saját pozícióinkat gyengítjük a tárgyalások során, és nem tudjuk majd képviselni választóink érdekeit. Köszönöm. Engedjék meg a kollégák, hogy én is szóljak itt valamit. Itt az eljárásom kívül van néhány saját érdemi módosítom is. Tehát ez is a dolgom. A pénzügyi szolgáltatások területén ugye most már jó ideje van együttdöntési hatáskörünk, de még mindig újdonság számba megy, úgy látom, az ezzel való élés. Olyan területeken nevezünk, amelyek még újak, olyan vizeken, és a tanács is így van ezzel, mert még nem fogták föl, hogy ebben tényleg van szerepünk, mert ahhoz szoktak, hogy a pénzügyi szolgáltatások az ő asztaluk. A mi bizottságunk megpróbálja ezt a párbeszédet kialakítani, nem annyira sikeres ez eddig, mint szerettük volna, mint más intézményekkel már létrejött. És részben tényleg az is baj, hogy a válság bizottsággal átfedésben van néhány feladatunk, de mi elsősorban hogy a jogalkotási bizottság vagyunk, jogalkotási jelentéseket írunk, és ezen a területen kell nyomulnunk. Nem hiszem, hogy minden tartalmát, javaslatát ennek a jelentésnek meg lehet valósítani, biztos, hogy vissza kell majd fogni egy kicsit az ambícióinkat. Előfordulhat, hogy rájövünk, hogy hát itt bizonyos dolgok jövő évre halasztódnak, vagy még későbbre, de egy biztos, hogy a párbeszédet fenn kell tartani, a vitát ki kell használni minden módon, a már új kompetenciáink érvényesítésére, mert ha ezt nem tesszük, akkor ö, olyan szöveget fogunk alkotni, amely nem tükrözi, illetve amely minimalista szöveg, és a tanács ezt azonnal látni fogja, hogy minimalista a megközelítésünk, az nem lenne jó. Ö, ami a saját módosítóimat illeti, én már utaltam ezekre, én nagyon ambíciózus dolgokat fogalmaztam meg, és sok mindent írtam, nem csak az eurozóna kapcsán írtam módosítókat. Egy biztos, hogy a szabályainkban, a rendeleteink között sok a prociklikus elem, főleg az államadóság tekintetében, és ha nem vagyunk hajlandók ezeket a hibákat kijavítani, akkor a jövőben majd megint szembe jönnek velünk ezek a problémák. Azért nyújtottam be ezeket, mert miközben vannak automatikus ösztönzők, illetve elrettentő intézkedések a tagállamok túlköltözésével szemben, de akárhogy is hívjuk őket, hogy automatikusak vagy automatikusak, egy biztos, hogy a bizottság és a tanács mindig azon vannak, hogy a piacokat megnyugtassák, arról győzzék meg, hogy minden rendben van, hogy minden jól működik, hogy, hogy legyen tényleg aztán bizalom, és tényleg ez legyen majd a helyzet. De a válság időszakok idején ezt ugye nem mondhatják, miközben ugye más szempontból is meg kötött a kezük, hogy azt sem mondhatják ki, hogy összeomolhatnak egyes államháztartások, mert akkor ezért ezt valóban generálják. Így működik ez pénzügyi piacokon. És amit ma mondunk, az két év múlva nem biztos, hogy igaz lesz. Tehát azért kéne automatikussá tenni ezeket az ösztönzőket, hogy ne kelljen ezeket külön kommunikálni mindig. Azért gondolom, hogy az automatizmusnak értelme van. Az más kérdés, hogy ezek közül némelyiket nem lesz könnyű rövid távon megvalósítani, mert egyelőre nagy a káosz, és nem mutat semmi a harmonizáció irányába, de legalább azt kérem a kollégáktól, hogy gondolkodjanak el ezeken, és kerüljön be a szövegbe néhány olyan hosszú távú, előremutató ötlet, amely, ha még nem is valósítható meg most azonnal, azért jó irányba mutat, és legyen ambíciózus a szöveg, ne legyen minimalista, hosszú távon is állja ki az idő próbáját, hogy tíz év múlva is vállalhassuk azt, amit most leírunk. És gondoljunk a jövőre is, ne csak a holnapra. Ennyit akartam a sajátjámmal kapcsolatban elmondani, most visszaadom a szót a szerzőnek. Muito obrigado. Eu queria... Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a képviselőknek a hozzászólásukért. Sven Gigolt eh, hozzászólásával kezdeném. nagy felelősséget eh, helyez a vállamra. Eh, azt gondolom, hogy valóban lehetséges ez. Az árnyék jelentéstevőkkel fenntartott kapcsolattal alapján az, hogy tehát erős álláspontot fogalmazzunk meg. Egy érzékeny politikai kérdésről van szó. Nem annyira technikai jellegű, mint a felügyeleti eh, szervre vonatkozó jelentés, de azt hallottam az árnyék jelentéstevőktől, hogy vannak olyanok, akik a kormányzati módszert védelmezik, vagy amellett állnak ki, vannak akik a közösségi megközelítés mellett, a különböző közösségi intézményeknek különböző szerepük vannak, vannak akik a federalista megközelítést támogatják, vannak akik ezzel szembe mennének. Mindent egybevetve Pozitív visszacsatolást hallottam az egyik jelentéstevőktől a, a jelentésről, és szerintem sikerülhet közös álláspontot ki alakítanunk. Azt hiszem, hogy mindenképpen megoldható ez. Egyértelmű jelzést fogunk küldeni ezen nagyon is érzékeny kérdésben. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ilyen irányban hozzunk döntést erről a jelentésről. Filip és Szofi is említették, hogy vannak olyan gondolatok, amelyek nem szerepelnek a kompromisszumos javaslatokban, de csak azért, mert nem említettem meg őket, ez nem azt jelenti, hogy ellenzem őket. Ami a újonnan bevezetendő mechanizmust illeti, vannak itt jöv, rövid távú és hosszú távú intézkedések, amelyeket szeretnék bevezetni. Ezek közül egyesek oda vezethetnek, hogy a jövőben a, átvegyük a vezetést bizonyos témákban vannak olyan dolgok, vannak olyan pontok, amelyeket azonnal végre lehet hajtani, de vannak olyanok, amelyeket egy kicsit várólistára kell tenni. Semmi probléma nincsen azzal, hogy mindezt a jelentésben is tükrözzük. Szeretném, hogyha ez világos lenne. A lényeg az, hogy vannak itt eltérő vélemények az egyes és a kettes javaslattal kapcsolatban, e, ami a szankciókat és a büntetéseket illeti, illetve hogy ez automatikus legyen-e, és az Európai Bizottságnak mi legyen a szerepe ebben az összefüggésben. Itt azt mondhatom el, hogy a parlament már ezzel kapcsolatban e, kidolgozott egy, e, parlamentnek már van egy álláspontja, az EU 2020-as állásfoglalással kapcsolatban. És nem is olyan régen a válság jelentésben is. A, ezeket a jó példákat követhetjük a jelentésünkkel. Emiatt engem nem aggaszt az a lehetőség, hogy hogyan fogunk megállapodásra jutni a témában. Szerintem ez működhet. Vannak itt ellentmondó vélemények a különböző frakciók között, és van, amikor a frakción belül vannak eltérő vélemények. Ennek a bizonyítékát láthatják a módosításokban is. Aztán, hogy az eurócsoportot hogyan különböztetjük meg a többi tagállamok, tagállamtól. A gazdasági irányítás az 27 tagállamra vonatkozik, de persze vannak specifikus intézkedések az eurócsoportra vonatkozóan. Ez a dolgok természetéből adódik és hogyha elolvassák a jelentést, akkor láthatják, hogy melyek ezek. Aztán eh, felmerült, hogy ne stabilitási paktumot, hanem növekedési paktumot fogadjunk el. Én ezt már többször is hangsúlyoztam, hogy fontosnak tartom, hogy növekedési paktumról legyen szó. A növekedéssel pedig, a gazdasági növekedéssel több munkahelyet lehet eh, teremteni. Semmi probléma nincsen ezzel az ötlettel, és ezt nyugodtan bele lehet foglalni a jelentésbe is. Ami az eurókötvényeket illeti, Barózó úr a plenárison említette ezt a kérdést, és kiállt emellett, amikor a State of the Union beszédét tartotta meg. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet eh, ezt az elképzelést megvalósítani, milyen módszerek mutatkoznak erre. Végül pedig, ami az adót illeti, az adópolitikát illeti, egyetértek azzal, hogy a kiadás és a bevétel fenntartható kell, hogy legyen. Elővigyázatosan kell a terveket kidolgozni, és hogyha az adózásról van szó, akkor mindenképpen lehetséges közös álláspontra jutni. Megint csak nem szabad elfelejteni, hogy a frakciók álláspontjai nehezen összeegyeztethetők, de nem lehetetlen ez a feladat. Úgyhogy minden árnyék jelentéstevőt és módosító javaslatot benyújtót arra kérek, hogy a józan ész uralkodjon. És ennek köszönhetően közös álláspontot foglalhassunk el. Az Európai Parlament szerepe ezen a területen, hát ezzel kapcsolatban, hogy egyszerűen fogalmazzak, annyit mondhatok, hogy a parlament jobban ki kell, hogy használja a szerepét, jobban kell, hogy éljen a szerepével, és nem csak, hogy jobban kell élnünk a parlamenti szerepünkkel, hanem jobban kell élnünk az európai szerepünkkel. Központi szerepünk van abban, hogy a különböző nemzeti parlamentek között koordináljunk. A parlament fogja ellenőrizni a gazdasági irányítást, és erre képes lesz, és hogyha ezt megteszi, akkor a jövőbeni vitákban részt veszünk különböző témákban. A parlament szerepét erősítjük, egyértelmű, egyértelműbb szerepe lesz, és ez teljes mértékben megvalósítható. A különböző frakciók nyújtottak be módosítási javaslatokat ezzel kapcsolatban, amelyek ebbe az irányba mutatnak. Tehát az Európai Parlament szerepét a gazdasági irányításban közösen erősíthetjük és mindennek tetejében más szerepet is játszhatunk, eh, az eddig játszott szerepünktől eltérő szerepet. Ennyiben hagynám most, és remélem, hogy eh, következetes és egyértelmű álláspontot fogunk tudni elfogadni az Európai Parlament részéről, és ennek fontosságát eh, hangsúlyozni is tudjuk majd. Köszönöm. Thank you very much. Um... So we are still on... Köszönöm szépen. Az Ekon szavazását továbbra is október 4-ére tervezzük, és elnézést, október 5-ére tervezzük, plenárison pedig október 2-án szavazunk, ha minden rendben. Köszönöm szépen. Az utolsó rendű pontunkhoz értünk. Véleménytervezet a versenyképtelen szénbányák helyzetének a elősegítő állami támogatásról. Bernard Rapkainak adom meg a szót. Megvárom, míg elcsendesedik a terem. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm, elnök asszony. 2002-ben ünnepeltük, illetve hát 2002-ben szűnt meg az 50 évre létrehozott szén és acélközösség, és ekkor felmerült többek között annak az igénye is, hogy ezen belül mégis maradjanak olyan területek, mint például a kőszénbányászat, amelyekre marad európai szabályozás is, amelyekre a szabályozást bevesszük a közös szerződésbe. Ez meg is született a kőszénre vonatkozóan. 2010 december 31-éig tartott, vagy tart ugye az első időszak. Átvettük gyakorlatilag a szén és közösségből az ide vonatkozó passzusokat a szerződésbe. Két támogatási pénz volt, a üzemen kívül helyezési támogatás és a termelési támogatás. Azért bocsátom ezt előre, elnök asszony, mert ma napság gyakran hallani azt az érvelést, hogy annak idején ö, úgy döntöttek volna esetleg, hogy ezeknek ki kell menni majd teljesen a gyakorlatból ezeknek a támogatásoknak. Ez soha nem hangzott el, nem? Ez nem volt cél nem volt soha cél a kivezetés, hanem csak arról volt szó, hogy egy konkrét időszakra, tartamra engedélyezték mindig ezeket a támogatásokat, és azt mondták, hogy újra meg újra erről vitatkozni kell. Egyébként általában véve minden támogatásra igaz ez, és az Európai Bíróság úgy döntött, hogy két szabály van csak, hogy legyen plafon és legyen időbeli korlát minden európai támogatásnál. És most, hogy ez 5 vagy 15 éves ö, támogatás legyen, ezután a vitából végül is a 8 év szűrődött le, ezért tart most 2010-ig ez az időszak. A bíróság eleve azt mondta ki, hogy 10 évnél hosszabb ne legyen ez az időszak soha, amire engedélyt adnak. Ezt azért mondom el tehát, mert egyesek azt hiszik még mindig, hogy ö, eredetleg az volt a jogalkotó szándéka, hogy ezek a pénzek majd egyszer teljesen kivezetődjenek. Nem, csak arról van szó, hogy mindig lejár, és aztán újra kell csinálni a keretet hozzájuk. Köszönöm egyébként, hogy most meg a, megadták nekem a lehetőséget, hogy póttag létemre jelentést bíztak rám. Ö, tehát az érvelés a következő, ahogy a bizottság is érvel. 2000 egyesek azt javasolják, maga a bizottság, a bizottságnál is van olyan, aki ezt javasolja, hogy 2014-ben szűnjön meg ez a támogatás teljesen. Vagyis, hogy ne legyen többé soha európai kőszénbányászat támogatás. Már csak azért is, mert ugye klíma céljaink vannak állítólag. De ez a logika nem állja meg a helyét, mert ha Európa nem termel kőszenet, akkor úgyis importálunk kőszenet, tehát ezt a kőszenet valahol megtermelik, és ráadásul ez egy szubvencionált kőszén lesz, ami sokkal drágább, mint a megtermelt, miközben az EU-ban továbbra is nagy kőszén tartalékok vannak, tehát teljesen meg lehetnénk külső kőszén és támogatás nélkül. Harmadik érvem pedig az, hogy persze lehet erről vitázni, hogy ez most hogy eleve jó-e a támogatásos di vagy sem. Van, aki azt mondaná, hogy szüntessünk meg minden támogatást, és a kivételek legyenek, és esetleg itt a kivételek között szerepeljen a kőszín. Ezt is azért mondom el ezt az érvelést, mert a bizottság javaslatában, a 2014-es megszüntetési javaslatában benyomásaim szerint gyakorlatilag azt fogalmazza meg, olyasmit fogalmaz meg, amit nem tud megindokolni, vagy legalábbis nem indokol meg, mert a hatás elemzés, amit elvégeztetett a bizottság, az nem megfelelő indoklás. Ahogy az előbb is mondtam, ez a hatás vizsgálat nem ad ö, választ erre a dilemára. Tehát teljesen nem lehet joggal azt mondani, hogy érdemes megszüntetni a támogatást 2011-ben, vagy hogy miért pont ebben az évben kéne megszüntetni a támogatást. Ezt nem lehet egyszerűen indokolni. Az Impact Assessment erre nem ad okot közvetlenül. Ez egy önkényes dátum, önkényes akarat. És ami a hatástanulmányban egyébként szerepel, tulajdonképpen mind azt támogatná, hogy hosszabb idő után történjen meg a kivezetés, ha egyáltalán. Például itt a tény, hogy egyes tagállamok, most már nem olyan sok, de egyes tagállamokban azonban nagyon élesen jelentkezik a probléma, tehát egyes tagállamokban ez nagyon nagy gond, egyes régiókban legalábbis, mert ha túl gyors a kivezetés, vagyis 2014-ben megtörténik, akkor az egyes tagállamokban azt jelenti majd, hogy óriási szociális problémák, feszültségek keletkeznek, óriási tömeges elbocsátásokat kéne végrehajtani. Ez egyébként Németországra is, de főleg Spanyolországra, Romániára. Bosszantó az ügyben az, hogy a bizottság tulajdonképpen jó hatástanulmányt végeztetett el, csak amit ebből levezetett következtetésként, és ez a bizottság kollégiuma volt, az téves. Almúnia biztos egyébként elfogadott volna egy másik dátumot is, amit a hatástanulmány jobban indokolt volna, a 2018-as dátumot is elfogadta volna, és mivel tudom, hogy ezt elfogadta volna, én is azt javaslom, hogy legalább 2018-ig toljuk ki ezt, a jelenlegi támogatási rendelet hatáját növeljük meg, ne túl nagyon, de mégis, és legyen degresszív a dolog, hogy, és ez indokolható egyébként a hatástanulmányjal, hogy ezek a szociális problémák, regionálpolitikai problémák ne, ne jelentkezzenek olyan élesen és olyan gyorsan. Tehát azt szeretném ebből kihozni, hogy én azt szeretném, és a jelentés tervezetemben is ez szerepel, hogy 2014. október 1 helyett 2018. október, december 31-e legyen a határidő. Ezzel persze néhány technikai jellegű intézkedés is változna. mert korábban is feltűnt nekem a bizottsági javaslatban, hogy hogy ugyan felhasználják a hatástanulmány adatait, de ha utána számol annak az ember, amit mondanak, akkor a 2014-es kivezetéssel, csak ha mától számolok, akkor ez ugye 45 hónap, ebből 43 hónap jön ki tisztán, és akkor ez azt jelenti, hogy ez legalább 33%-os degressziót igényelne ez alatt az időszak alatt, ez pedig, gondoljunk bele, nagyon nagy, mert ha 31-35 százalékos sávban gondolkodunk, akkor egyszerűen végrehajthatatlan. Maga a bizottság sem lenne képes ezt a saját javaslatait megvalósítani, nem számoltak utána annak, amit javasolnak. Tehát ez a 33 százalék, ez ö, nagy tévedés. Az oké, okay, hogy legyen degresszív a dolog, a bíróság is ezt követeli. Ö, 8 évre számítva ez 10 százalékra jön neki, legalább minimum és ebből is látható lenne, hogy végül is lehet itt gyorsan előrelépni, csak éppen nem úgy, ahogy a bizottság mondja. És akkor még mindig olyan keretek között maradnánk, amelyek szociálisan elviselhetővé teszik ezt az intézkedést. Van néhány egyéb megfontolás is a bizottsági javaslatban, amelyekre reflektálnék, amelyekkel kapcsolatban az a benyomásom, hogy jó, menjenek, semmi bajom velük, támogatom őket, csak ebben a kontextusban, ebben a szövegben ezek idegenek. Például a, az üzemben kívülhelyezési támogatás és környezeti támogatás kapcsán ugye azt ezeket támogatnám én, csak miért csak egyes alágazatokra, a kőszén ágazatra mondják ezt ki, illetve hogy hogy lehet az, hogy egyes tagállamokban ezt támogatással lehet csinálni más tagállamokban meg, amelyek egyébként sokkal nagyobbak, mint a támogatott tagállamot, meg ne lehessen ezt a támogatást használni. Tehát itt utána kéne járni annak, hogy az egyes tagállamokban mi a szabályozás. Ezt nem lehet tisztán ö, szabályliberalizációval elérni. Ezek lennének a megjegyzéseim hogy világos legyek, tehát 2018-as kitalását kérném az jelenlegi javasolt dátumnak. A rendelet ne járjon le 2014-ben, hanem 2018-ban csak, de akkor el tudom képzelni, hogy valamennyi támogatás kivezetésre kerüljön. Két-három módosító ö, foglalkozik egyébként a, a versenyképes és a nem versenyképes ágazatok támogatásával mert azok az üzemek, bányák, amelyek, és gyakran ez a helyi politika miatt van így, ö, ö, nem tehetők versenyképessé, azokat tényleg nem érdemes. De amelyek versenyképesek lehetnének, azokat viszont nem szabad ö, üzembe, üzemen kívül helyezési támogatással megölni. Tehát nagyon differenciálni kell, hogy mely üzemekre vonatkozzon a támogatás, és milyen támogatás vonatkozzon rájuk. Tehát legyen ilyen megkülönböztetés, hogy versenyképes és versenyképtelen. A jelenlegi rendeletből három vitára érdemes megfogalmazást ragadnék most ki. A plauzibilitás, a hatástanulmány elemzés kapcsán ugye néha lehet, hogy pont az ellenkező következtetés kéne levonni, mint amit a bizottság javaslat következtetésként levon. Ami az időtervet illeti, legkésőbb novemberben a plenárison meg kéne jelenni ezzel a szöveggel. Miért? Mert a versenytanácsban december 10-én lesz egy döntés, illetve dönteni kell erről, és ugye az a gond még, hogy egyes tagállamok egyáltalán nem akarják ezt, szeretnék kitolni, elhalasztani, mégpedig ugyanakkor ott van a, a kötelezettség, hogy, hogy az év végéig döntést hozzunk, mert ha nem hozzuk meg a döntést év végéig, akkor automatikusan 2014-ig eh, ez automatikusan kifut, és 2011 után jogszerűtlen lesz, tehát egyesek erre játszanak, hogy ne hozzuk meg ezt a jogalkotást, hogy ö, érvényét veszítsen magától. Tehát mindenképpen én meg azt mondom az ellenkezőt, hogy novemberben legkésőbb ezt véglegesíteni kell, hogy a plenáris elé kerülhessen, és a többi dátummal összehangolható legyen. A titkárság ezt tudja, hogy hogy kell. Ami engem illet, én benne vagyok ebben a gyors eljárásban. November 9-én re én képes vagyok megszavazható szöveget gyártani, jövő héten még erről vitatkozhatnánk esetleg, és utána pedig már napirendre lehet tűz, tűzetni. Szerintem jövő héten a bizottság napirendjébe bevehető lenne még egy ilyen rövid vita a módosítókról. Azt hiszem, hogy alapvetően tartható ez az időterv. Köszönöm elnök asszony és a kollégáknak is a figyelmet. Uh, thank you very much. As the, uh, Köszönöm szépen. Mivel az előadó már beszélt az időtervről, az előttem lévő időterv szerint a tervezett bemutatásának a határideje október 5-e, október 11 a módosító, módosítók átvizsgálása október 16, szavazás november 9-én, és a Második novemberi plenáris a célunk, ez a jelenleg javasolt időterv. Langen úr, köszönöm szépen. Nem arról van szó, hogy európai eszközöket, pénzeket fizetünk, hanem arról van szó, hogy a nemzeti támogatásokat a versenyjoggal meg, jognak megfelelőnek tekintjük-e, vagy nem. Rapkai úr már komolyan már helyesen elmondta, hogy az Európai Bizottság hat forgatókönyvet terjesztett be, és ezek a forgatókönyvek a javasolt rendelettervezetnek nem felelnek meg. Az ötös opció, amely szociális egyensúlyt, kompenzációt és tíz éves programot foglal magában a meglévő üzemek bezárásával kapcsolatban, ezt nevezte az Európai Bizottság szociális szempontból optimális kombinációnak, Azonban az Európai Bizottság testületeiben ezt megtárgyalták, a 2018-at nem támogatta a többség, és ezért 2014-et javasol a bizottság. Ez a különböző opciók bemutatásának egyáltalán nem felel meg, és ezért azt gondolom, hogy a szociális dimenziót és a szerződés szerződéses helyzetet meg kell vizsgálni. Benyújtott egy munkadokumentumot, amelyet most fordítanak éppen, és Serapka Júr bemutatta ennek a főpontjait. A kérdés az az, hogy 100 ezer munkahelynek mi lesz a sorsa négy tagállamban. Hogy lehet szociálisan elviselhető módon alakítani a az állami támogatások megszűnését. Hogy ezt nem lehet a széndiokszid kibocsátási törvény hatája alá venni, mert hogyha a hazai kőszenet nem támogatják, mert ez nem versenyképes, akkor pedig egyértelműen import szénnel helyettesítik ezt. A széndiokszid itt többször is előfordul, a széndiokszid kibocsátás nem lehet indok, mert megegyezhettünk már abban, hogy a, a, a helyes energia koncepcióba a meglévő felhasznált energiákat be kell számítani. 12 európai kísérleti projektről beszélünk. Az Ipari Bizottságban is tag vagyok, és a széndiokszid tárolásáról folyik a vita. Ez párhuzamosan folyik, a klímapolitika az párhuzamosan folyik az energiapolitikával. Kérdés, hogy hogyan lehet előrelépni. Rapkai, Rapkai úr mondta, hogy 2018-ig húzna ez 2014 helyett, ez megfelelne a németországi 2007-ben elfogadott törvényeknek. Ebből azonban túlve, ki, kiléphetünk, a hatos opciót megemlíti az Európai Bizottság is, azt mondják, hogy tíz évre hosszabbítjuk meg az állami segítségnyújtást, és aztán utána azonban mindenféle tehát teljesen könyörtelenül megszüntetjük. A legjobb az lenne, hogyha a 2014-es javaslatot visszavonna a bizottság, és Almunia úr 2018-as javaslatát nyújtaná be. Ezt a parlament széles körben tudná támogatni, Ugye a verseny biztos javasolta 2018-at, és olyan alapon, ahol a tanács és a parlament meg tud állapodni, szociálisan elviselhető javaslatot lehetne elfogadni. Remélem, hogy az Európai Bizottság ezt az egyedi eh, helyzetet amelynek során az illetékes versenybiztost leszavazták, ezt a hibát korrigálja. Egyébként pedig a jelentéstevőt támogatjuk. Elnök Filip. Chair, uh, I'll be quite sure. Köszönöm, elnök asszony. Röviden, ahogy gondolhatják, nem ellenezzük az állami támogásokat, nem itt ez a lényeg, de már évtizedek óta aggaszt minket az ipar, a szennyező iparok, iparágak támogatása, ez a 21. század gazdaságához nem tartozhat. Az alapkérdés, amit fel kell tennünk magunknak, az az, hogy itt állami pénzekről van szó, ezt költik el, de ezt csak egyszer lehet elkölteni, kétszer nem. A kérdés az, hogy mi ezen intézkedéseknek a gazdasági hatékonysága. Hogyan tudjuk garantálni azt, hogy fenntartható munkahelyeket ö, tartunk fenn a kontinensünkön ezen pénzekkel. Azt gondoljuk, hogy ahogy az autóiparban is, ahol több milliárdot költöttünk az autóiparra feltételek nélkül, most pedig azt látjuk, hogy a fejlődő országokban igen komolyan befektetnek 21. századi technológiákba, mi alatt mi magunk még és a, a Trissével is erről beszéltünk, az igencsak csekély ö, állami pénzeket a nem modern iparágakra költjük, és ez egyelő, egyszerűen a gazdasági hatékonyság szempontjából úgy gondoljuk, hogy nem meggyőző, hogy ez a legjobb módja ezen pénzek elköltésének. És megint csak itt nem arról van szó, hogy mi nem akarjuk ezt a pénzt elkölteni, hanem arról, hogy a megfelelő helyen akarjuk elkölteni. És ezért tartjuk üdvözlendőnek a bizottság javaslatát, mi szerint ebből az irányból elindulunk másfelé, de persze a tagállamoknak kell majd arról dönteni, hogy milyen a jövőre orientált iparágakba fektessük inkább be ezt az összeget. Úgyhogy még egyszer, sajnos nekem el kell mennem, úgyhogy a jelentéstevőt már nem tudom meghallgatni, de a következő napokban folytatunk még vitát. Well, we only have... Már csak öt percünk van egyébként is hátra. Simon úr. talán mégiscsak hallja még a kollega. Azt hiszem, hogy megegyezhetünk abban, hogy, hogy, hogy környezetbarát energiaforrásokat akarunk. Azonban nem biztos, hogy mindannyian úgy gondoljuk, hogy ugyanaz az út vezet oda. Egyesek azt mondják, hogy több közpénzt kell ebbe áldozni, de ebben nem vagyok teljesen biztos európai pénzről ö, beszéltek a kollégák. A régi bizottság azzal foglalkozott, hogy ők a jövőben mire akarják a pénzt elkölteni. Hogyha most a hosszú távú perspektívát és a szociális aspektusokat elveszítjük szem elől, munkahelyteremtés tehát, akkor bizony lesznek olyan munkahelyek, amelyek megszület, megszűnnek. Strukturális változás, hogyan fogom ezt kompenzálni? Nemzeti eszközökkel, vagy európai eszközökkel? És a segítségnyújtási politika mellett van egy másik szempont, amelyet nem szabad elfelejtenünk, és Repka úr javaslatában is szerepel ez. Itt egy bizonyos valamilyen alap segítségnyújtást adjunk, hát, hogy az Európai Unió technológiai előrelépésről beszélünk, arról beszélünk, hogy a technológiában eh, vezető szerepet játszunk, akkor tudomásul kell venni, hogy a szén ágazat támogatás, a szén ágazatban, eh, a szín kitermelésben nagyon sok széntermelésben a technológiában vezető szerepünk van, és ahhoz, hogy ezt a vezető szerepet megtartsuk, ahhoz bizonyos minimális szintű kitermelést meg kell tartani. Mert hogyha mi megszüntetjük a szénkitermelést, attól még máshol folytatódni fog a szénkitermelés, és akkor a mi technológiai e, előnyünk elveszhet. Elnök, rossz hírem van, nekem fél hétkor mindenképpen el kell mennem, úgyhogy fél hétkor meg fogom zárni az ülést. Tessék. Ja postaram się w związku z tym, że pani musi wyjść e, bardzo szybko i ja zgadzam się z panem e, Lambert. Elnök asszony, mivel önnek el kell menni, ezért nagyon röviden fogok fogalmazni. Lambert úrral értek egyet, aki már szintén elment. Értem, hogy e, a bányák bezárását finanszírozhatjuk, hogyha ezek ö, ö, nem gazdaságosak, hiszen nagyon gyakran az állam, a tulajdonos és a részvényesek nem tudják az összes költséget fedezni, különösen a kivételesen felmerülő költségeket ezen bezárások okán. Úgyhogy ezt kell kiemelni. Én Langen urat is megértem, aki azt mondta, hogy a kormányprogramokhoz kell alkalmazkodni. Lengyelországban ugyanez a problémánk a kivételes költségek fedezésével kapcsolatban. Sajnálom, de nem tudtam angolul elolvasni ezt a jelentést, hiszen csak németül van meg egyelőre, de azért szeretnék valamit megvédeni, hogyha, hogyha jól értettem, akkor ö, szeretnék valamivel kapcsolatban a nem tetszésemnek hangot adni. A, azt javasolják, hogy a B pontot töröljük, most a bezárás határidéjétől függetlenül támogatást kell adni a bezárandó bányáknak. Hogyha ezt a cikket törölnénk a szövegből, az azt jelenteni, hogy egy bizonyos határidőig adott támogatás legyen az 2014 vagy 2018, de a bányát így is úgy is be fogják zárni. Tehát most vagy a termelést finanszírozzuk, vagy a bánya bezárása az, ami nem rentábilis. Köszönöm. I will give the floor back to the rapporteur. Megadom az út a jelentéstevőnek két percben, Nem arról van szó, hogy valamilyen fogadásra kellene mennem, Langen úr, megnyugtathatom, teljesen másról van szó. Tényleg időben be kell fejeznünk. Rapkai úr, Mitreszis úr hozzászólásához, hogyha tudna reagálni, a jelentés tervezett bemutatására sor kerül, ez még csak az első eszmecsere, ez nem a jelentés tervezett bemutatása most még. Rapkai úr. egyáltalán nem javaslom azt, hogy egy bizonyos cikket töröljenek. A 3A3B ilyen nincs. 3 a hármas e, e, cikk A bekezdése és B bekezdése van, és egyiket sem törlöm. Csak egyszerűen az egyikben a dátumot változtatom meg, a logikában nem változik semmi, és másodszor pedig utalok arra, hogy szükség van egy üzembezárási programra, és ez szerintem teljesen logik, logikus, hogyha valamit nem kell támogatásban részesíteni, akkor azt nem kell már versenypolitikai vagy támogatáspolitikai szempontból betiltani sem. A kollégával egyeztetni szeretnék még, mert van egy alapvető hiba, amit elkövetett a kollégánk, aki elment, mégpedig az, hogy azt mondja, hogy a szén valami divatja múlt, vagy elavult energiaforrás, hát ez lehet, de ahogy Péter Simon is utalt arra, a probléma az az, az hogy a kőszén jelentősége növekedni fog a jövőben. A a külszénnek nem olyan korlátozott a hatása, vagy nem annyira korlátozottak a tartalékok, mint olaj vagy gáz e, esetében. Úgyhogy mindenképpen az értékteremtési lánc szempontjából fontos még megtartani valamennyi szénbányászatot. Langen úr tíz évről beszélt, Eredetileg én is ezt terveztem, tíz évet, de aztán emlékeztem a régi vitára, amit ugye akkor folytattunk, hogy ne legyen kétjegyű szám az ütemtervben, és Almónia úr, ő maga és, és a versenyfőigazgatóság jó munkát végzett, csak aztán a kollégák nem értették azt meg. 2018-ra utaltam, abból a megfontotás megfontolásból, hogy időben korlátozottaknak kell lennünk, és ugyanezt a 2018 Szat javasolta Almunia úr, így lett tehát 2018. Eredetileg 2020-at javasoltam volna, hát erről még lehet vitázni. Tudom, hogy a tanácsadó bizottságban, a regionális bizottságban, ahol na, Simon úr érkezett éppen, ott 2020-at javasolták. Erről majd még beszélünk. Elnök. Szeretne még valaki hozzászólni? Nem. Nagyon sajnálom, le kellett zárnom a hozzászólók listáját, sajnos nem volt itt eh, személyesen, lesz majd más lehetőség, ma bezárom az ülést.